Bonjour. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Elkezdjük a mai ülést. Először is a napi rendet fogadjuk el. Mint ahogy hallották a titkárságtól, holnap 11 órakor lesz egy ülésünk a hatékony fejlesztési segítségről ami a D munkacsoportnak az előadását illeti, amelyet kedreggelre terveztünk. Azokkal kapcsolatban annyit szeretnék bejelenteni, hogy mivel még dolgoznak rajta, túl korai lenne most foglalkozni ezekkel. Ezen kívül van egy plusz napirendi pont, ez a halászati partneri, partnerségi megállapodás a Salamon Szedekettel, Deva úrral. Hogyha nincsen semmilyen ellenvetés, akkor elfogadjuk a napi rendet. Megkapták az április 26-27-i ülésnek a jegyzőkönyvét, hogyha vannak megjegyzéseik, akkor ezeket jelezzék a titkárságnak a mai ülés e- vége előtt. Hogyha senki sem jelentkezik ellenvetéssel, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítjuk. Az elnöknek nincsenek bejelentései. A bizottságnak vannak-e? Neki sincsenek. Ezen kívül a bizottság számára nem kaptunk egyetlen kérdésem. Az én kérdésem, amelyet az utóbbi üléskor feltettem, júliusban lesz megválaszolva. Akkor pedig most jöjjön a hatos napi rendi pont, ez pedig a fejlesztési együttműködés finanszírozási eszközének létrehozásáról szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendelet módosítása. Ez a banánról szóló közös piac szervezési megállapodás, amelyet az Európai Unió tárgyalt, és amely kísérő intézkedéseket hoz létre az AKC országok banán termelő országai, termesztő országai szempontjából. Ugyanakkor mivel nincsen hatáselemzés, a koordinátorok jóvá hagyták Görenc úrnak, a jelentéstevőnek a véleményét, és azt kérték, hogy legyen egy külső szakértői vélemény, amelynek a feladata az, hogy a nemzetközi banánkereskedelmet leírja, és pedig az áramlások elemzésén keresztül mind a, termékek, mind a tőke áramlás szempontjából különös figyelemmel a Latin Amerikából, Afrikából és a Karib-szigeti e, országokból jövő e, banánkereskedelmet illetően. Nos, a szakértőt Moratán úr, Morazán úr ö, e, ö, képviseli, és 10-15 percet kap. Spanyolul fogok beszélni. Köszönöm. A banánkereskedelem helyzetének eh, elemzéséhez, eh, illetve eh, annak elemzéséhez, hogy a Genfi Egyezmény milyen megállapodás, milyen módon van kihatással a banán megállapodásra. Nos, először mutatok egy ábrát, amin látszik, hogy a banán exportok több mint 60%-át az EU veszi fel, vagy az Egyesült Államok. A volt Szovjetunió és Kína, valamint a fejlődő országok szintén nagy százalékot vesznek fel. A banánkereskedelem, banánkereskedelmet három dolog befolyásolja. Először is az AKC országokkal kötött megállapodás, a kotonúi megállapodás, az EPÁK, partnerségi megállapodások, emellett a WTO szabályok, emellett a kedvezményes, legnagyobb kedvezmény eh, kereskedelmi elve, eh, a Doha forduló. Latin Amerika vonatkozásában pedig nem szabad megfeledkezni a társulási megállapodásról Közép-Amerikával. Eh, ezek közül néhányat már aláírtak, például az Andean, az Andok közösséggel és ugye itt a preferenciák egyfajta erózióját figyelhetjük meg. Ez az európai piac a származás szerinti ország vonatkozásában 70%-a az EU importnak Latin Amerikából, Ecuador, Kolumbia, Costa Rica, felől érkezik, sokkal kevesebb, kisebb rész érkezik az AKC országokból. Az AKC-n belül kétharmad Kamerun, Elefántcsontpart, és aztán egy része pedig a karibi országokból érkezik még. Itt látják a két kereskedelmi blokkot úgymond, a Latin Amerikát, illetve az AKC-t. 2006-ban láttuk, hogy egy jelentős növekedés következett be, mivel megszűntek az importkvóták. De ez a piaci reform, ez csak Dél-Amerikának kedvezett. Genfben a WTO-n belül sikerült megállapodni a, a vámok vámok csökkentéséről 176 dollárról 114 dollárra 2017-ig. Emellett vannak különböző preferencia megállapodások trópusi gyümölcsökre vonatkozóan. Az EU kísérő intézkedések mellett döntött a banánkereskedelemben. Látjuk, hogy van egy 190 milliós támogatása az AKC termelőknek. Ez, ugyanis ők a preferencia erózió elsődleges kárvallottjai lesznek. Az európai partnerségi megállapodás és kotonú miatt sok szakértő megpróbálta jelezni, hogy mi lesz a következménye a preferenciák eróziójának. Itt látjuk az egyik lehetséges szenáriót, 176 millióról csökken nulla euróra akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb kedvezménnyel kereskedő országok vonatkozásában minél kisebb tehát az összeg, minél nagyobb a csökkenés, annál több lesz az latinamerikai import, és annál kisebb lesz az AKC import. Tehát a WTO megállapodás erősen befolyásolja majd negatívan az AKC országokkal való banánkereskedelmet. Itt vannak ezen az ábrán feltüntetve 200 59-től nulláig a vámszintek. Látjuk, hogy a karibi országoknak milyen eh, rugalmassággal kell megbirkózniuk. Jamaika esetében például ezt is látják, egy 0%-os, egy 0 eurós tarifánál eh, Jamaika több mint 60% eh, banán export csökkenést lenne kénytelen elszenvedni, és a többi karibi ország is erőteljesen visszaszorulna az európai banánpiacon. Mi ennek a, mik ennek az egyéb következményei. Ez az ábra azt mutatja, hogy ez, ez inkább, ilyen anekdóta szintű bizonyítékokon alapul, illetve különböző ágazatok által begyűjtött statisztikákon alapul ez az ábra. Itt egy brit előrejelzést látunk, Eh, a FAO szerint egyébként ez eh, megbízható, hogyha egy kiló banánt veszünk, akkor a profitnak a 40%-a a szupermarketé, tehát a kiskereskedőjé, 17% a disztribútoré, és 21% eh, pedig a nemzetközi kereskedelmi cégeké, a Doléé, a Csikitáé, a Delmontéé, stb. És aztán a származás szerinti ország 11,5 százalék értékében eh, részesedik, és 15 százaléka a nyereségnek kerül az ültetvényen dolgozók zsebébe gyakorlatilag. Ez nem csak a latin-amerikai országokra vonatkozik, hanem az összes Európába exportáló banántermelő országra is, Kamerun, elefántcsontpart, egyéb országok vonatkozásában is igaz. a, nyuga, a csendes óceáni szigetvilág termelői, kisebb termelők, és ott magasabbak éppen ezért a profitráták. E, két értéklánc figyelhető meg. Először ugye a termelő az első kockában, ez egy rendkívül, ez egy integrált lánc, majd a kereskedő cég, a következő szereplő, a Csikita és a többiek, ők csomagolják, ők exportálják, ők figyelik az érését, vagy ellenőrzik az érését a gyümölcsnek, és gyakorlatilag a szupermarket pedig tulajdonképpen csak eladja, tehát a kiskereskedő csak eladja. Az 1990-es évek óta láttunk egy még integráltabb áruláncot, ahol az összes tevékenység, a termelés, az érleltetés az a második, illetve hát ezen az ábrán az első lánchoz tartozik, mert összesen csak kettő van. Van egy fair trade modell is. Itt megpróbálunk nagyobb nyerességet juttatni a termelőknek, illetve a csomagolóknak. Ennek majd megnézzük az eredményét, hogy ez milyen mértékben sikerül. A FAO elemzése szerint az történik, nagyon érdekes statisztikákat látunk, miután elemezzük az amerikai és az európai piacot, és megvizsgáljuk az értékláncon belül a nyereség elosztását a, egyfelől a, a termelők között, másfelől pedig a különböző típusú értékláncok közötti különbségeket, ha megvizsgáljuk. Például mondjuk külön megnézzük a biobanán termelési láncát. Ez itt most a termelési lánc profiteloszlását látjuk az amerikai piacon. Látjuk, hogy mi, milyen nagy különbség van egy hagyományos banán, illetve egy biobanán között. A biobanán az perui származású, és a különbséget azt az exportnál látjuk, nevezetesen hogy a hagyományos banán esetében sokkal kisebb része marad a végső eladási összegnek a termelőországban a fehér sáv volt az importvám Amerikában. Tehát ez a fehér a, az amerikai importvám, a fehér sáv, míg itt az Euró, míg itt pedig egy sokkal szélesebb fehér sáv látszik, ez az európai vámtarifa. A banán ára Európában 130%-kal magasabb, mint az Egyesült Államokban. Ugyanakkor az, a banán árának legnagyobb része az valójában a vám. Tehát Ez egyébként Ez egyébként kicsit más a biobanánok vonatkozásában. Látjuk a hagyományos és a biobanánok összehasonlítását. Olyan hatalmas különbség azért nincsen. A két alsó fekete sávot kell figyelni. Ha Németországot elemezzük, akkor azt látjuk, hogy akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag nincs is különbség a hagyományos banán és a eh, biobanán között. Nem a termelők kapják a nyereség, a eh, nyereség nagy részét. Ez az ábra pedig a különböző típusú banánok közti különbséget mutatja az EU-ban érkező különböző banán típusok. Bal oldalon a hagyományos banán, eh, középen a biobanán, és a harmadik sáv pedig a, a fair trade banán. A szélső fekete oszlop mutatja, hogy milyen kevés jut a termelőknek. A valójában a legkevesebb a hagyományos banánnál jut, a bionál, illetve a fairtrade-nél valamivel több jut a termelőknek A Fairtrade-nél pedig azt is látjuk, hogy a kiskereskedő, tehát a supermarket profitja még mindig nagyobb, mint a hagyományos vagy a biobanán esetében. Ezt sem felejt, ezt se felejtsük el, amikor az értékláncot vizsgáljuk. Az ismertetett esetekben azt látjuk, hogy a kiskereskedők profitja, tehát a szupermarket profitja az 40-48 százalék. A FAO és egyéb szakértők azt mondják, hogy jelenleg az értékláncban a banánkereskedelem nyereségének nagy része az nem az öt nagy cégé, a Csikitáé, a Dolé és a többieké, hanem az amerikai és az európai szupermarketeké, tehát ők fölözik le a haszon nagy részét. Ezért is más a hatás, ha különböző országokat vizsgálunk. A Dominikai Köztársaság, Belize és Surinam vonatkozásában elmondhatjuk, hogy ők fenn fogják tudni tartani az exportvolumenüket, mert meg tudnak felelni a versenynek, míg Szent Luciának, Szent Vincentnek és Dominikának komoly problémái lesznek, mert ők elsősorban Fairtrade banánt termelnek. Tehát az elemzés azt mutatja, hogy nagyon kevés, lehetőség vonatko- nagyon kevés lehetősége van a karibi országoknak arra, hogy kompenzálják a várható veszteségeiket. Egyébként vannak nagy különbségek, mert a terület minősége, termőterület minősége is eltér az országok között, és ennek megfelelően tudnak majd szembenézni a kívásokkal, vagy éppen kevésbé. E, négy dolgot tehetnek a karibi országok, vagy a versenyképességet javítják, tehát e, például akár átállnak a banántermelésről valami másra, vagy a fair trade-re teszik a hangsúlyt, vagy e, sokszínűsítik a termelést. a következő kérdések fogalmazhatók meg. A, ha a versenyképesebb országok is segítséget kérnek, nem tudjuk még, mondjuk Szurinám és Belíz, ők ugyanis nagy valószínűséggel a banánpiacon is meg tudnak élni, meg tudnak maradni. Másik kérdés, ami felmerül, hogy támogassunk-e olyan országokat, mint Jamaika, amelyek eh, bár bizonyították, hogy nincsen szükségük eh, további segítségre, csökkentek az exportok. Mi a csendes óceáni szigetek támogatásának legjobb stratégiája kell -e társadalmi hatástanulmányt készíteni, meg kell vizsgálni különben, külön a, a preferencia eróziót, és végül pedig, hogy meg kell vizsgálnunk a társadalmi és ökológiai standardokat annak érdekében, hogy a kereskedelem liberalizáció hatásait korlátozzuk. Köszönöm az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni ennek a tanulmánynak a szerzőjének a munkáját. Én ugyan most ismerkedem meg ezzel a tanulmányjal, és ezért is változtatta meg a napirendet, és adta meg a szót a tanulmány szerzőjének azért, hogy jobban megismerjük ezt a banánprogramot ütemtervet. Ez az ütemterv bizonyos ö, szélsőséges esetekben azt mutatja, hogy ugye, mint hallottuk, másfél százalék marad csak a jövedelmeknek a, a banán termelő munkások kezében. Tehát ez pontosan mutatja, hogy milyen problémák vannak. Nagyon kényes ez az egész kérdés, hiszen a banán az több, mint egy banán, inkább egy intézményi, mint, mint gyümölcs tárgy tulajdonképpen és az európai programokban több intézmény is foglalkozik vele, hiszen sok országnak a jövedelme ennek a gyümölcsnek az exportjától függ. Tehát ezért védeni kell bizonyos országoknak a termékeit. Ezeket a terményeket ott helyben termelik, és épp ezért verseny, versenyben kell őket értékelni. Épp ezért egy preferencia rendszert hoztak létre az AKC országok számára. A WTO-ban e, már 15 év óta vitatják ezt a rendszert, tehát megoldást kell találnunk erre, a jelenlegi dohai tárgyalások során. Ezek kereskedelmi tárgyalások, de a célja azért az is, hogy a fejlődés szolgálja. És a bizottságnak a filozófiája, felfogása magában foglalja a fejlesztési együttműködési támogatásokat is, tehát épp ezért ezekkel a szempontokkal is foglalkoznia kell figyelembe kell van venni, hogy mik a világkereskedelemnek a szükségletei, ugyanakkor figyelembe kell venni a helyi termelőknek az érdekeit és az exportáló országok érdekeit is. Az Európai Unió a szövegnek a bevezetőjében emlékeztet arra, hogy a bizottság továbbra is ragaszkodik ehhez az elfhez, és támogatni akarja az ákácsi országokat, de most már egy kicsit kevésbé. Ugyanis a banán import a nem AKC országokból érdekesebb lesz számunkra, és a szerző is beszél erről a tanulmányában, a jövőbeli piacok oldaláról tekintve. Mi eléggé realisták vagyunk ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy nincsen igazából menekülő út az ákácsi országok számára, tehát nem tudnak megszabadulni a jelenlegi megállapodásról, hiszen ők maguk is ott voltak a tárgyalásoknál, és a preferenciális rendszert élvezték, és akár örökkévalóságok is tarthatna ez a rendszer, ugyanakkor ezt megtámadták, épp ezért az Európai Uniónak meg kellett változtatni az importpolitikáját ebben az ágazatban. Nem könnyű ez a dolog, mivel a fejlesztési fő szövetségese, szövetségéséről van szó. Épp ezért a kereskedelmi megegyezés mellett egy kompenzációs megállapodást is készítenek elő, és ön is beszélt erről. 100 90 millió euróról van szó, és majd a bizottság ezzel kapcsolatban még részleteket is, részletekkel is szolgálhat, aztán itt 200 millióról is szó lehet azon országok számára, akik ez, ebben a megegyezásban, megállapodásban részt vesznek. No, majd meglátjuk, hogy ö, ö, mi történik a továbbiakban, de minden esetre ezt hívjuk a banán kísérő ö, intézkedéseknek. Ez egy fejlesztési, együttműködési ö, eszköz, amely az AKC, szó, országok számára megnyugtató, de azért ezt a pénzt az Európai Unió eh, fejlesztési kapcsolataira fordítják, eh, tehát tulajdonképpen ez egy valamilyen fajta eh, válasz az ákácsi országok aggájaira. Második szempont a, a banán kísérő intézkedésekkel kapcsolatban az, hogy a bizottság egy olyan voluntarista támogató politikát hozott létre, azon országok számára, amelyek kb. 12-en aláírják ezt a megállapodást. A bizottságnak mindezen országokkal egy-egy meg, tehát megállapodásokat kell tárgyal, megállapodásokról kell tárgyalnia nem, itt nem lehet létrehozni egy minta megállapodás, ugyanis a különböző partnerségi kapcsolatok nem ugyanazok a különböző banántermelő országok között. Ugyanis bizonyos országok olyan kormányjal irányítással rendelkezzek, amely vagy költségvetési, vagy ágazati költségvetési megállapodásokra van feljogosítva. És akkor egy részét ennek a 190 milliónak 2013-ig az egészet vagy egy részét felhasználhatják. A többi ország ágazati megállapodásokon, fejlesztési megállapodásokon, vagy, vagy költségvetési támogatási megállapodásokon keresztül használhatják ki a, a különböző programokat. No, mi a megoldás? Én úgy látom, hogy hogy itt most megint a termelők felé fordulunk, tehát ö, ö, a bizottság felhívta a figyelmemet arra, hogy ö, ez egy eléggé nehéz kérdés, lehet azt a megoldást választani, amit az előadásban is hallottunk, de ez egy voluntirista politika. És a bizottság az ilyenfajta megállapodást, amely a termelőknek az érdekeit veszi figyelembe, el tudja fogadni, tehát nincsenek ellenvetései. Minden esetre hangsúlyozni kell azt, hogy kizárólag olyan intézkedéseket támogassunk, amelyek a szegénység ellen harcolnak, Eh, tehát az infrastruktúra javítást, a, eh, az ákácsi országok termelőinek, a versenyképességének javítását segíthetnénk. Tehát eh, mindez beletartozik majd a most tárgyalt megállapodások keretébe. Két dokumentum lesz, az egyik elsősorban stratégiai, éves célkitűzésekkel foglalkozó dokumentum. Ezt még majd a Fejlesztési Bizottságban meg kell vitatni. Aztán el kell fogadni a, ezen országok progresszív befogadását a világgazdaságba és tulajdonképpen a kereskedelmi egyezmények egyik célja is ez, ugyanakkor figyelembe vesszük ezen országok fejlesztési szükségleteit. Őket sokáig védtük, de most nekik is kell egy kis időt adni nekünk, hogy mi is megvédjük magunkat. Számomra fontos még, hogy megjegyezzem, hogy 2013 utára még semmiről sem gondoskodtunk ez egy kicsi nyugtalanít, ugyanis vannak strukturális problémák, ahogy ön is említette, és ezek nem fognak egyszer csak eltűnni, amikor ezeket a banán kísérő intézkedéseket leállítjuk. Tehát szükség van egy 2013 utáni politikára itt ugye a banán az nem egy egyéves kultúra, növénykultúra, tehát a termelőknek egy kicsit biztosítani kell azt, hogy előre lássák a jövőt valamennyire, és megtegyék a megfelelő intézkedéseket. Hét évente tárgyaljuk a pénzügyi csomagot, és mi tulajdonképpen ennek vagyunk a e, e, rabszolgái, és e, nyilvánvalóan a Karib és Csendes óceáni, tehát az Ákácsi országoknak is megvannak a saját jellegzetességeik. És tulajdonképpen eh, az MAB, tehát a banánkísérő intézkedések eh, záradékai közül nem foglalkoznak ezzel a, között nem foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Nos, ennyit eh, szerettem volna elmondani, és befejezésként annyit mondanék, hogy ne, nyilván nem mondhattam el mindent, mert nagyon sok mindent lehet erről a kérdésről még mondani. Én azt szeretném, hogyha minél gyorsabban haladnánk a munkánkkal, és minél hamarabb sikerüljön benyújtani egy jelentéstervezetet. Végezetül nem csak a jelenlegi megállapodás tárgyalása során, hanem minden más tárgyalás során a bizottsággal konstruktív szellemmel találkoztunk. És minél átláthatóbban próbáltuk dolgozni Épp ezért nagyon szeretném, hogy minél hamarabb tudjunk megállapodást tervezeteket letenni az asztalra, hogy a, a bizottság eh, a banán eh, kísérő intézkedésekben részesülő országokkal minél hamarabb megállapodásra juthasson. Eh, ugyanis, hogyha ezt a preferenciális rendszert részben megszüntetjük, akkor nekik is gondoskodni kell a jövőjükről. Nos, ezek voltak a megjegyzéseim. és a leglényegesebb kérdésekkel igyekeztem foglalkozni. Elnök, köszönöm szépen. Görenz asszony kért szót. Euh, köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az előadónak a tanulmány bemutatását. Tulajdonképpen megerősítette azt, amit 2009. decemberében a megállapodás aláírásakor már megállapítottunk. Tehát ugyanezt láttuk mi is. ugyanakkor a, tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos megjegyzései is e, érdekesek, és az adatok is, amelyeket nem ismertem korábban. Nos, e, ez az első megközelítése ennek a témának, amely egy nagyon érzékeny és összetett kérdés, és tulajdonképpen túlmutat a banán kérdéseken is. Megvizsgáltam a tartalmát ennek a e, rendelettervezetnek, és sok kérdés merült fel bennem. Ön három kérdésre, a versenyképedés javítására, és majd ezzel foglalkozom, aztán a diversifikáció elősegítésével foglalkozott. E, és erre is szeretnék majd visszatérni. Az elemzés is azt mutatta, hogy a banánkereskedelem elsősorban a nagy termesztőknek támasz, támogatja, és a magukat, a termelőket, tehát a munkásokat eléggé hanyagolja. A korábbi diversifikációs intézkedésekkel kapcsolatban volt egy jelentés, és pedig arról, hogy hogyan költötték el az alapokat, és megállapították, hogy e, tulajdonképpen por, porhintés folyt, tehát az eredmény az tulajdonképpen nulla, és a diversifikáció helyett a turizmusra, az útépítésre, a magánszektor fejlesztésére költötték ezeket az összegeket. Tehát az elkövetkezendő időszakban, és Görenc úrral majd ezzel kapcsolatban tárgyalunk, tehát a diversifikáció támogatásának sokkal célzottabbnak kell lenni, a mezőgazdaságra célzottnak, talán a zöld turizmus, tehát a barát turizmus bele tartozhat ebbe de nagyon világosan, átláthatóan kell egy másik fajta fejlesztési modellt használni. Nem csak a kereskedelmi aspektusa fontos, hanem a, a bizottság javaslatában a harmadik aspektus is és pedig a környezet helyreállításának a kérdése, amely az általánosabb kérdésekhez tartozik. Hát ez engem meglepett. A banántermelés során a karib-tengeri országokban talán, de még ott is meglepődne, használnak fel valamilyen anyagot, és a banán ültetvények során ezeknek az anyagoknak a felhasználása nagyon kártékony az egészségre, és később ezek a földek aztán más kultúrák, növénykultúrák számára is használhatatlanok lesznek. Tehát olyan növényvédő szereket használnak, amelyek tönkreteszik itt a környezetet. Tehát a környezetet helyre kell állítani, és diversifikálni kell valóban. Utolsó kérdésem. Az eljárás során azt olvastam, Eh, ugye, hogy együttdöntésről van szó, ugyanakkor eh, fakultatív konzultáció is lehet a régiók bizottságával. Számomra ez eh, azt jelenti, hogy talán az Európal van kapcsolat, tehát valóban fognak konzultálni a régiák bizottsággal? És hogyha igen, akkor ez milyen lesz? És hogy foglalkoznak majd ezekkel a kérdésekkel? Merci. La parole est à Monsieur Martinez. Köszönöm szépen, már. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, három megjegyzésem lenne. És szeretnék gratulálni az előadónak, mert nagyon precíznek tartottam, és érthetőnek az előadását. Amit Görensz úr mondott, az is nagyon érdekes volt. Először szeretnék azzal foglalkozni, amit Gressz asszony mondott. Én is szeretném tudni a bizottság képviselőjétől, hogy a keretben, amit kijelöltek, az Európai Unió saját termelése milyen szerepet játszott. Az EU perifériális régióiban, Kanári-szigetek, Madeira és Reunionon is folyik banántermelés. Martinikon és Guadalupe-ban is. Milyen százalékos aránya van ennek a banántermelésnek az EU-s termelésnek. A bizottság talán a támogatási intézkedésekről részletesebben beszámolhatna, amelyeket említettek. Ezen kívül ezek a régiók gyakran azt mondják, hogy a bevételik nagy részét eh, fel kell áldozniuk. Ezt meg tudják-e cáfolni? Én ismerem az adatokat, és én szeretném, hogyha a tengeren túli EU-s területekkel foglalkoznánk. Az AKC-t illetően van-e értelme annak, hogy egységként kezeljük az AKC országokat? Hogyha banántermelésről van szó, akkor nagyon eltérnek a helyzetek. A karib-tengeri helyzet minőségileg és mennyiségileg is eltér az afrikai termelői helyzettől. ezt inkább a latinamerikai nagy termelők helyzetével lehetne összehasonlítani, és nem a karib-tengeri térség helyzetével. Aztán volt egy olyan mondat, amit én nagyon fontosnak tartottam. A karib-tengeri térségben a banántermelés nagyobb profitat termel most mindegy, hogy a tulajdonosokról van szó, vagy az ültetvényen dolgozókról. Itt említettek a 11,5%-ot. Ez az egyéb AKC régiókban és a Karib-tengeri térségben mit jelent, tehát a nagy termelői régiókban? Végül lenne egy megértés, amit nagyon fontosnak tartok. Az elmúlt három-négy-tíz évben sohasem mentem bele egy olyan vitába a kollégákkal, akik, hogy nevezem őket, a volt anya országok képviselőivel, tehát olyan országok képviselőivel, amik valamikor gyarmatosítók voltak. A Karib-tenger térség érdekeit nem veszik annyira figyelembe, mint más országokért. Mindig a Karib-tengerhez hasonlítják a többi régiót, de hát ez önmagában nem mutat semmit, mi a fejlődést szeretnénk támogatni. Ez azonban nem történhet úgy, hogy más régiók fizetik meg az árát ennek akik akiket hibásnak nevezünk ki, vagy egyszerűen elfogadjuk a helyzetüket, pedig az egyenlőtlenség és a szegénység sokkal nagyobb, mint a Karib térségben. Ez számunkra elfogadhatatlan. Nos, tehát nem szabad még a Karib térséghez hasonlítani mindenkit, csak azért, mert a kotonúi egyezményben szerepel, hanem Például közép-amerikai országok helyzetét is figyelembe kell venni, ott az életszínvonal sokkal alacsonyabb, mint a Karib térségben. És biztos, hogy egy lakmusztesztet kell itt elvégeznünk. Hogyan lehetne ezt hihetőbbé tenni, ezt az összehasonlítást, és hogyan lehetne támogatni a régiókat? Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni eh, Morazon úrnak és Görenc úrnak eh, ezt a nagyon érdekes előadást. Nekem is van egy kérdésem a szakértőhöz. És pedig a termelők és a forgalmazók és a vállalatok közötti profit elosztást illetően. Ön azt mondta, hogy 40%-at a szupermerkáták kapják, és 36%-át a vállalatok. Tudja-e, hogy az onshore és az offshore országok között hova jutnak el a, jut el a, a, a nyereség. Son tres preguntas en total. Tulajdonképpen ez három kérdés egyben. A ö, hazai termelést az EU-n belül, illetően nem vizsgáltuk meg a hazai termelést. Ugyanakkor vannak ö, tanulmányok azzal kapcsolatban, hogy milyen következménye lehetnek a hazai termelésnek, a tarif, tarifa csökkentéseknek. Ugyanakkor a, az állami és a magán partnerségek között is megvizsgáltuk, hogy mi történhetne. Az mindkét tanulmány azt mutatja, hogy a piac liberalizációja a Kanári-szigeteken, Madérán, Krétán már mutat eredményeket. Tehát a tarifák csökkentésével, csökkentését követő liberalizáció a hazai termelésre csak kis hatással lesz. A kvóták megszüntetése 2006 januárjában hatalmas változást hozott. Nem hiszem, hogy a Genfi szerződés megállapodás befolyásolja majd a helyzetet az EU-ban. Eh, amit hallottunk, az valóban eh, eh, azt jelenti, hogy szükséges különbséget tenni az AKC országok között. Ugyanis a piacok mások, láthatjuk Afrikában is, hogy három fő termesztő van, vagy kettő, vagy exportáló ország, egy közepes mi tehát Kamerun elefántcsántpart a legnagyobb nyertesei az utóbbi három év piaci, piacvédő intézkedéseinek lehet, hogy Gánát is ide lehet sorolni. Ez is egy dinamikus piac, de különbséget kell tenni a karib-tengeri országok között is. A Dominikai Köztársaság a nagy nyertese az utóbbi három év intézkedéseinek. 55 százalék kát ők biztosítják az exportnak a karibországokból. Szurinám is nyert ezzel. Tehát ezek az országok valószínűleg a nagyobb liberalizációt is elviselnék, még akkor is, hogyha javítaniuk kell a termelési láncon, a termelési folyamaton, a szervezésen, a forgalmazáson. Az eddigi legnagyobb vesztesek a kisebb szigetek, az úgynevezett Windward Islands, Ugyanakkor ők maguknak találtak egy kis helyet a piacon belül. És ezt is figyelembe kell venni az elemzés során. Tehát, hogy ebben a láncban ők meg találták magukat a helyét. Ugyanis exportjuk 18%-a a tisztességes kereskedelem keretében folyik. És ez nagy sikert mutat. Azt hiszem, hogy az itt használandó intézkedések a forgalmazást segíthetnék, de ugyanakkor a forgalmazási láncot és az értékláncot is segíthetné ezekben az országokban. Nos, a különbségeket tekintve kell figyelembe venni a különböző AKC országokat. Ahogy az úr is mondta, a jövedelmek például Kamerunban és Ecuadorban minimálisak tehát a, a banánnal dolgozó munkásoknak a jövedelme. A 90-es évek óta eh, elmozdulást látunk az értékláncban, különösen a magas szinten integrált láncban, ahol a szupermarketeknek egyre nagyobb a hatalma, és ők zsebelik be a legnagyobb nyereséget. És ezt láthatjuk az egész banán ágazatban, mindegy, hogy az AKC vagy a dollárzónáról beszélünk. Tehát ezt a problémát is meg kell vizsgálnunk, ugyanis a szakértők ha úgy látják a szakértők, hogy ez lehetséges, akkor kísérő intézkedéseket kell kitalálnunk, azért, hogy a fejlesztési politika lehetővé tegye, hogy elmozduljunk a szupermarketektől a termelőkhöz és hogy ezek az intézkedések kompatibilisek legyenek a, a piacsal, és javítsunk a helyzeten. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Kikért szót? Spoštovana gospa predsednica. nam elnök asszony. Teljesen egyértelmű számomra, hogy miért beszélünk ilyen sokat a banántermelésről, és a támogatásról. Én tudom és elismerem, hogy ez egy fontos és érdekes eh, vita, eh, illetve téma egy sor ország számára. Ami nekem azonban hiányzik eh, ebből az egész vitából, az, az szerintem szintén fontos. Az egész élelmiszer láncban és hogyha azon belül megvizsgáljuk a gyümölcsfogyasztást az egész világon, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy az elmúlt tíz év termelés növekedése mit jelent. Azt gondolom, hogy ez valaki számára nyilván hozzáadott értéket jelentett, de elveszi valaki másnak vagy szintén a hozzáadott értékét, vagy legalábbis a lehetőségeit, illetve csökkenti a biodiverzitást. És csökkenti a tápérték, illetve a táplálékdiverzitást. És amikor támogatási politikákról beszélünk, olyan országok vonatkozásában, amelyeket támogatni szeretnénk, akár ezen a bizottságon keresztül is, jó lenne, tehát hogyha ilyen támogatásokról beszélünk, jó lenne, hogyha az egész vitába bevennénk még egy plusz dolgot, nevezetesen azt, hogy mit is jelent a banántermelés a táplálkozás szempontjából. És eh, azt gondolom, hogy fel kell tenni azt a kérdést is, hogy eh, a banántermelésre való túlzott ráállás ezekben az országokban úgymond kizárja ezeket az országokat attól, abból, hogy más termékekkel, más agrártermékekkel, vagy akár gyümölcsökkel jobb eredményeket érjenek el. Tudom, hogy ez most egy marginális felvetés, de talán nem teljesen irreleváns. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a bizottság kap szót Louis Riera úr részére. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, rövid leszek, mert amit fontosnak tartottam, már mind elmondták. Először is meg szeretném köszönni, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy hozzászóljak. Görenc úr, köszönöm, hogy megszervezte ezt a vitát. A bizottság számára ez a tanulmány azt jelenti, hogy egy nagyon összetett piac helyzetére rávilágíthatunk. Köszönetet szeretnénk mondani a szakértőknek is. Remélem, hogy később megvitathatjuk még néhány felvetését. Azt hiszem, hogy alapvetően egyetértünk abban, amilyen képet felvázolt és az ajánlásaikat illetően is. A helyzetet illetően teljes mértékben egyetértünk. A helyzet az egyes ákácsi országokban nagyon eltér. Így aztán különböző válaszokat kell találnunk. Ha megnézik a három intézkedési típust, akkor látják, hogy ez megfelel az ajánlásoknak, amelyet ön tett, önök tettek. Martinez úr, igazán Ez egy nagyon összetett szektor. Nagyon különbözőek az érdekek. Én úgy gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott a Genfi Egyezmény az AKC országok tudatában voltak annak, hogy a kereskedelmi akadályokat lebontjuk, hogy ez gyorsabban történik, mint ahogy ezt várták. És tudták, hogy segítséget várhatnak tőlünk a kiigazításhoz. Azt hiszem, hogy az előző programok már jó alapot kínáltak arra, hogy segíthessünk. Igaz, és mondták is. Tanulnunk kell a tapasztalatokból. A diversifikációs intézkedések, amelyeket a múltban tettünk, sajnos nem mindig hozták azokat az eredményeket, amiket elvártunk. A kedvezményezett országok számára sem ennek valószínűleg az, az oka, hogy nem fókuszáltuk megfelelően a támogatásunkat. Szerintem az egyik legfőbb üzenete ennek a tanulmánynak, hogy a múltbeli intézkedéseket elemezzük, az az, hogy a jövőben sokkal összpontosítottabbnak kell lennünk. Különösen azoknak az országoknak a számára, ahol az Európai Unión belül versenyképességük fokozódhat a diversifikációs intézkedések segítségével, de, mint már mondottam, nem fókuszáltuk eléggé az intézkedéseket, ezt a jövőben másképp kell tennünk. A tanulmány készítője beszámolt az EU-s országokra gyakorolt hatásokról. Az előemzések azt mutatják, hogy már lecsapódtak a főhatások, a juttatásokat növeltük, és fokozzuk az EU-n belüli termelők versenyképességét. Felkaroltuk azt a megjegyzést, ami a környezetre vonatkozott. Nyilván ezt még jobban meg kell vizsgálnunk, nagyon figyelmesen, különösen azokban az országokban, amelyek a termelésüket diversifikálni kívánják. Talán egy dolgokkal még kiegészíteném. A nulla tarifa. Az EU nem vezeti ezt be. Nagyon jól tudja, hogy azokban az országokban 114 lesz, ahol az MFN tarifa életbe lépett. 75 lesz a tarifa 2000 20-ban azokkal az országokkal, amelyekkel szabadkereskedelmi egyezményünk van, de semmiképpen sem lesz nulla a tarifa. Úgyhogy nagyon összetett a helyzet. Görenc úr, szívesen együttműködünk önnel. Ez egy átfogó csomag. Együtt kell működnünk, mert ha nem, veszélybe sodorjuk az egész csomagot. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Kérem, röviden szóljanak, mert nagyon elhúzódott. Tehát rendkívül, Görensz úr, rendkívül röviden kérem. Köszönöm szépen. Csak válaszolni szeretnék azoknak, akik reagáltak a jelentésemre. Gressz asszony e, első megjegyzése a vegyi anyagokkal foglalkozott, és pedig a klórral. Itt az Európai Uniónak az érdekeit kell figyelembe venni, hogyha helyre kell állítani a területeket ennek a használata után, akkor a, ennek a keret tehát az ehhez rendelt összegnek a diversifikációt kell szolgálnia, amelynek két lehetősége van. Ez azt jelenti, hogy a banánnak ott helyben való feldolgozása, és ezt miért ne ott helyben tegyék, mint a fogyasztó országban. Másodszor pedig, hogyha ezt a diversifikációt nehéz megváltoztatni, meg, megvalósítani, akkor a termelést más irányba lehet elvinni. Nos, vagy az egyiket, vagy a másikat, vagy mind a kettőt együtt lehetne megvalósítani. Említette a tengeren túli területeket, a nem AKC országok könnyebben jutnak el a piachoz, hát ez nyilvánvaló, hiszen ott egységes piac van, és mindent mobiliz, meg kell, mozgosítani kell, hogy ezt a problémát megoldjuk. A Martinez úr említette azokat, akiknek az érdekeit nem védi semmi, nyilvánvaló vannak az AKC, a karibi, az afrikai országok is, a latin-amerikai országok, akiknek nyilvánvalóan előnyei vannak az Afrikával szemben, mert az ő piacaik hozzáférhetőbbek. Ugyanakkor itt méret probléma is felmerül. Ugye az afrikaiaknak elég nehéz az amerikai piacokba behatolni. Végül pedig a bizottsága való tárgyalásaim során azt tapasztaltam, hogy itt az Európai Unió rendszerét kérdőjelezik meg, hiszen már 15 év óta ez létezik, tehát kereskedelmi preferenciális rendszerek vannak de kész vagyok feláldozni magamat még ezeknek a kérdéseknek a tárgyalására. Elnök. Most pedig a hetedik napirendi pont következik, ez pedig a fekete afrikai egészségügyi rendszer és az egészség, világ egészségügye. És pedig átadom akkor most az előadónak a szót, de Kaiser asszonynak. Köszönöm szépen. és amivel, hogy a belga soros elnökségnek van egy ülése, hát ezért kétfelé szakadok most. Első eszmecserét folytatunk ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és én szeretném ezt bemutatni. Megpróbálom röviden a jelentésnek a célkitűzését, szándékait ismertetni. Erről már sokat írtunk, de azért átveszem. Először is megállapítjuk, azt, hogy milyen szakadék választ el, választja el az európaiakat e, egy afrikai e, élet, e, várható élettartamától, amely sokszor 30-40 év is lehet és vannak olyan tényezők, amelyek megmár, megmagyarázzák ezt a szakadékot, ezt a hatalmas különbséget, például a malária és az AIDS járványok, ugyanakkor a szegénység és az alulfejlettség, az egész kontinensnek az alulfejlettsége, bizonyos országoknak a rossz kormányzása, és a pénzügyi válság, és az éghajlatváltozás. Hát mindezek együtt egy tragikus helyzet áll elő. Nyilvánvalóan erre voltak reagálások, és a bizottságban is beszéltünk a vertikális alapoknak a hatékonyságának a, korlátairól, ugyanakkor arról is, hogy mennyire fontos Afrikában olyan horizontális egészségügyi ellátási rendszereket felépíteni, hogy a halandóságnak a, jelentős okait megszüntessék E, ugyanis e, sokszor ez az ellátásnak a hiányosságára, a terhes nők ellátásának a hiányosságaira, a betegségek, a járványok, a nyomorhoz köthető betegségek e, megszüntetéséhez kötődik. Tehát ezeknek a horizontális ellátásoknak a kérdéseit kell a nemzetközi segélyszervezeteknek az általukra tűzni. Amikor a horizontális egészségügyi ellátás finanszírozásáról van szó, szó, akkor láthatjuk, hogy a vertikális eh, pénzügyi eszközök a nemzetközi segítségnek a nagy összegeit eh, már el eh, magukhoz vonták, és ugyanakkor a karitatív szervezeteknek a segítségét is, tehát hatalmas erőfeszítéseket kell tenni, és mivel ezek a horizontális ellátási rendszerek az államok költségvetéséből egyelőre nem megvál, ezért szükséges, hogy magukat a lakosokat támogassuk olyan kezdeményezésekkel, amelyeket már a 90-es években elkezdtek Afrikában, elkezdték Afrikában, például a mikrobiztosítás, kölcsönös segélyszervezetek rendszere, amelyek különböző formákban sokszorosodtak. És mindezek a szolidaritás értékére épített, építettek. Tehát, hogyha valaki egy törzsben, egy faluban megbetegszik, akkor mindenki segít neki. Tehát az ilyenfajta kölcsön és segítségnyújtás az alapja az afrikai segélyszervezeteknek, tehát nem arról van szó, hogy mindenki fizessen, és így legyen egy alap, hanem előre gondoskodjanak arról, hogyha valami történik velük, akkor legyen valami, amire támaszkodhatnak. Tehát kis összegekkel járalnanak hozzá egy fenntartható, életképes rendszerhez. Ezért sok afrikai ország eh, bizonyos kísérleteket eh, indított, például Kongóban, Burkina Faso-ban, Szenegálban, Burundiban, eh, Zöldfoki szigeteken és a többi, és néha a civil szervezetekkel, néha az ilyen kölcs, európai kölcsönös segélynyújtási szervezetekkel együtt, akár egyházi, keresztény, vagy szocialista segélyszervezeteken keresztül. És pedig a helyi szinten, a nemzeti szinten és nemzetközi szinten létrehozni ilyen segélyszervezetrendszert azért, hogy alternatív finanszírozási módot találjának, amely a meglévő egészségügyi rendszereket kiegészíteni. Ez nagyon ambiciózus terv, és nagyon érdekes, mert afrikai értékekre alapszik, és és egy újfajta észak-déli szolidaritási rendszert hoz létre egy újfajta módon. Tehát a bizottság számára javaslatokat tettünk, ezeket a horizontális egészségügyi rendszereket illetően, ugyanis nyilvánvalóan a lakosok azok nem tudnak hatalmas összegekkel hozzájárulni, csak kis összegekkel, de ezt nem, fogjak, nem fogják megtenni, hogyha nem látják, hogy lesznek kórházak, lesznek gyógyszerek, tehát valami kézzelfoghatóért akarnak fizetni. Tehát ezért fontos ez a dinamikus jellege a, a horizontális rendszernek, és épp ezért fontos ez a kölcsönös segélynyújtási rendszer, mert ez lehetővé teszi, hogy valamilyen tartós dolgot hozzunk létre, amely a szolidaritás értékére e, alapul, amely Afrikában nagyon fontos, és más, mint a, a sürgősségi ellátásnak a, e, e, a modellje, amelyel az civil szervezetek egyelőre foglalkoznak, különösen olyan afrikai országokban, ahol a konfliktusok határozzák meg a mindennapi életet de ez nyilvánvalóan a, ez a sürgősségi ingyenes ellátás nem az a fajta egyen, ellátás, amit mi szeretnénk bevezetni, ahol az egyenlőségnek az elve nagyon fontos, és az, hogy egy tartós, autonóm rendszert hozzunk létre. Tehát mi ilyen módon látjuk, vagy én ilyen módon láttam ezt a, legalábbis az első megfogalmazásban ezt a rendszert, és a munkatársaim, a titkárság nyitott bármilyen fajta ötletre, támogatásra. Mindenesetre most csak szerettem volna megmutatni, hogy milyen módon szeretnénk elindulni, és amely ezekre az elvekre alapul. Köszönöm szépen, elnök asszony, és most meghallgatom a kollégák véleményét. Elnök, köszönöm szépen, Mitchell úr. Madam Chairperson, I'll be very brief. Köszönöm, elnök asszony, gyorsan fogok fogalmazni. De Kaiser asszonynak Köszönöm a jelentését. Lehet, hogy az irodában van nálam, most biztos nincsen belőle egy példány sem. Remélem, hogy konszenzus van a jelentés következményeiben. Tudom, hogy a hív és az éc, a malária eh, mindannyiunkat aggasztanak, és hát ez így is van rendjén. Ezek olyan kérdések, amelyekkel foglalkoznunk kell. Én azért kértem szót, hogy elmondjam, hogy néhány héttel ezelőtt a nem átadható betegségekről szóló konferencián vettem részt, és azt, azt hallottam, hogy a stroke, szívinfarktus, úgymond a normál betegségek, amiket mi annak hívunk itt a nyugaton. Nos, ezek, ezek rá se férnek a statisztikai lapokra. És mi mégsem, mégsem vesszük olyan komolyan őket, mint a fertőző betegségeket a fejlődő világban. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy melyek a legfontosabb halálokok, mik a betegségek kiváltó okai a fejlődő világban, és ehhez igazítani a megoldásokat. Oly módon is, ahogy De Gajszer asszony említette, nem ismerem még a teljes tartalmát ennek a jelentésnek, de mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy jó egészségügyi ellátást biztosítsunk a fejlődő világban is, és azt gondolom, hogy a nők infarktus aránya elképesztő rossz. Ott volt mondjuk, itt mutatom, így volt a HIV, AIDS, és aztán ott a magasabb pedig a, a szívbetegségek, halálos szívbetegségek. Tehát ezeket is vizsgáljuk meg, mielőtt, mielőtt döntünk a segítségnyújtás módjairól, és majd később megvizsgálom a, a tartalmát a jelentésnek is. Én magam is valószínűleg hozzá fogok nyúlni próbáljuk elterjeszteni ennek fényében is azokat a e, gyógymódokat és megoldásokat, amelyeket mi itt nyugaton ismerünk. Köszönöm, Görenz úr. Köszönöm szépen. Ö, ö, azt hiszem, hogy ez a vita beleillik a millennium fejlesztési célkitőzésekbe. Tehát ambiciózus módon próbálunk embereket, összegeket rendelkezésre bocsátani ezekre a problémákra. Két, véle, két megjegyzésem lenne. A legfontosabb, hogy a megállapodás azok számára is létrehozzon egy egészségügyi rendszert, akik nem tudják ezt finanszírozni, nem tudják fizetni a, az ellátási költségeket. Nekünk több ilyen forrásunk van, például a tuberkulózis, a tüdőbaj, a malária és a többi globális alapnak az összegei, de nagyon fontos, hogy ezek az országok, ezek a rendszerek együtt szerepeljenek ezekben a megoldásokban. Tehát a szakértelmet rendelkezésre bocsássuk, és az intézményi szereplők is, például a vto tól a vh tól is részt vegyenek. Aztán a regionális dimenzió is fontos. Hogyha a Niger két partján 30-50 kilométeres távolságon egy nőgyógyászati klinikát állítanak fel az egyik oldalon, és a másik oldalin is, akkor az nyilvánvalóan a forrásoknak a pazarlása. Tehát tulajdonképpen fontos lenne, hogy egy egészségügyi térkép mutassa meg az utat, hogy hol milyen ellátásra van szükség. Tehát, hogy milyen kórházakat építsenek, stb. Harmadik megjegyzésem, a tárgyalások során amikor a, a, a, nemzet, a világkereskedelemről tárgyalnak Hongkongban, akkor az afrikai országokkor való kereskedelmi tárgyalások során figyelembe kellene venni, hogy azon afrikai országok esetében, ahol tartós kereskedelmi fejlődésről lehet szó, szükség lesz arra, hogy a terményeiket az igényeiknek megfelelően alakítsák, és új terményekbe kell feltetni, feltetniük, amely kockázatokkal is jár. Nyilvánvalóan épp ezért biztosításra is szükség lenne, épp ezért a támogatást úgy kell felhasználni, hogy a kettő elválaszthatatlan legyen egymástól olyan országok számára, amelyek nulláról indulnak. Köszönöm szépen. A bizottság képviselője Káre úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönjük ezt az első eszmecserét. Még nem láttuk a jelentést tervezetet, de szívesen fogadjuk. Az első reakcióm az lenne, hogy remélem, hogy figyelembe veszik az EU közleményét, amelyet elküldtünk a parlamentnek a globális május 10-én elfogadott tanácsi következtetéseket a globális egészségügyi helyzettel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy nagyon jó a kérdés, felvetés. Annak ellenére, hogy a közlemény és a végkövetkeztetéseink fókusza tágabb. Mi úgy éreztük a tanácsban és a bizottságban, hogy a fejlesztési politikai intézkedéseket koherens belső politikai kérdésként kell megvitatnunk, figyelembe kell vennünk a migrációs tendenciákat, hiszen ez kihat a munkaerő egészségügyi állapotára. A kereskedelmet is figyelembe kell vennünk, a gyógyszerekhez való hozzáférést. A biztonságot, élelmiszerbiztonságot és a környezetvédelmet is. A másik terület, amit nagyon kidomborított ez a közlemény, az az, hogy a fejlesztési politika hogyan járulhat hozzá az univerzális eh, egészségügyi ellátáshoz. Hogy nagyobb legyen az egyenlősége a segélynek a segélystruktúrában, különösen a sérülékeny helyzetekben, hogyan erősíthetjük az egészségügyi rendszereket, amely eh, a szubszaharai országokban gyakran elgyengül, de más régiókra is igaz ez. És úgy gondoljuk, hogy eh, kiszámíthatóbb fejlesztési segélyre van szükség, és megerősített politikai párbeszédre. Ez az egyik gyengeség, amit beazonosított a számvevő szék az adott témában. A párbeszéd során azt láttuk, hogy az igazságos finanszírozás az egyik prioritás. 2009-ben nagyon sokat dolgoztunk ezen, egyeztettünk az érintettekkel, tagállamokkal, akadémikusokkal, partnerországokkal, és egyértelmű, hogy aggasztó a kérdés. A bizottságnak nincs egy egységes politikai irányvonala. A 27 tagállamon önök is tudják, hogy nagyon eltérnek az egészségügy finanszírozására irányuló modellek. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy közös alapelvekre van szükségünk ahhoz, hogy megvitathassuk és értékelhessük. Szolidaritás, egyenlőség, minőségi ellátás és általános ellátás kell, hogy legyen a vezérelvünk. Az egyik dolog, amit észben kell tartanunk, az az, hogy az önkéntes egészségügyi ellátás ugyan nagyon érdekes tapasztalatokkal szolgál, de pont az érintett régióban alig érint ti az embereket, általában véve csak a fele a díjaknak érkezik saját befizetésből, és ez is már elszegényítheti a háztartásokat, és katasztrofális pénzügyi helyzethez vezethet. Ennek csak a kevesebb, mint 10%-át fedezik egészségügyi önkéntes rendszerekből. Ezekben az országokban nincs egy összefüggő rendszer, és nem fed le sok embert. Tehát igen, erősítenünk kell az egészségügyi rendszereket hazai és nemzetközi támogatásból különösen azokban az országokban, ahol nagy az államháztartás hiány az egészségügy területén. Reméljük, hogy folyik majd továbbra is az eszmecsere önökkel. Reméljük, hogy figyelembe veszik a globális egészségügyi dimenziót, és csak akkor lehet eredményes, hogyha összehangoljuk a belső EU-s politikákkal. Ezen kívül szerintünk figyelembe kellene vennünk, hogy jelenleg nagyon sok vertikális kezdeményezés van, mi 140-ről tudunk, és nem egészen egyértelmű, hogy ki vállalja a vezérszerepet. Például a WHO nak nagyon gyenge a szerepe az, e- ezekben az egészségügyi kérdésekben, mint vezetőnek. Nagyon sok globális kezdeményezést, többoldalú egyezmények fednek le, vagy magánkezdeményezések. Úgyhogy várjuk az eszmecserét és a jelentést tervezetet. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. De Kaiser asszony összefoglalja most a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Mitchell úrnak eh, előzetes megjegyzéseit. Elnézést, hogy a szöveg az nincs itt, még nem fordított, fordították le, de eh, lesz majd még alkalom, hogy beszéljünk róla. Köszönöm szépen Sárnak is a hozzászólását Elsősorban a regionális dimenzióval kapcsolatos megjegyzését valóban a jelentésben ezzel e, nem foglalkoztunk, és e, belevesszük majd ezt a gondolatot, hiszen ez a e, dimenzió is fontos a jelentés szempontjából. Köszönjük a bizottságnak a megjegyzéseit is. Nyilvánvalóan figyelembe vettem a bizottságnak a közleményét, a tanácsnak a következtetéseit, a számvevőszéknek az ajánlásait is, és köszönöm mindegyiküknek, és majd meglátjuk, hogy hogy tudjuk ezt is belevenni. Ugyanakkor egy kezde, saját kezdeményésű jelentésben nem az a cél, hogy mindegyik ilyen következtetést megemlítsük, megemlítsünk. Én a hangsúlyt elsősorban néhány pontra szerettem volna helyezni, amelyeket szerintem alá kell húzni, és nem akartam újra ismételgetni a már meglévő dokumentumoknak a szövegeit. Csak ennyi megjegyzésem lett volna, elnök asszony, és most megyek a belga soros elnökségnek az ülésére, és bocsánatot is kérek, hiszen lesz még egy pont a gázával, a gázai övezettel, Izrael és Palesztinával kapcsolatban, amikor itt kéne lennem, de hát mennem kell. Elnök, elengedem, de Kaiser asszony. Most akkor a nyolcas napi rendi pont következik. Ez pedig a költségvetési támogatás nyomon követése fejlődő országokban. Mint önök is tudják, a Fejlesztési Bizottság megrendelt egy tanulmányt, amely azzal foglalkozik, hogy mennyire hatakony a költségvetési támogatás parlamenti ellenőrzése a partnerországokban. Ezt a tanulmányt e, kutatóközpontoknak a e, szakemberei e, folytatták, ezen kívül, a, amely elemezte a parlamentek és a számvevőszékek működését három AKC országban, a Dominikai Köztársaságban, Gánában és Burkina Fasoban. Most Kohasszonynak adom át a szót, aki a Südwind intézetnek a képviselője, és így ismerteti majd ennek a tanulmánynak a következtetéseit és ajánlásait. 20 percben szólhat hozzá. Um, Köszönöm szépen. Ahogy Zsoli asszony már mondta, talán jó, ha úgy kezdjük, hogyha a négy kérdése foglalkozunk, amit a parlament beazonosított. Az első a parlament szerepe volt a monitorozásban, a másik az auditáló intézménynek a szerepe a támogatások nyomon követésében, a harmadik, hogy a donorok hogyan kezdeményezik a döntéseket, és hogyan hatnak rá a nemzeti kontrollmechanizmusok. A negyedik pedig, hogy a nemzeti ellenőrzési mechanizmusok hogyan javíthatók. Az adatok főleg interjúban gyűjtött a Gánában, Burkina Faso-ban és a Dominikai Köztársaságban. És bár úgy tűnik, hogy jó teljesítik, ennek ellenére meglehetős gyengességekről is beszámoltak. Különösen a külső auditálási rendszerük nagyon eltér. Viszont jól összehasonlíthatók az adatok az olyan országokban, ahol a nemzeti költségvetés nagy részét, például Burkina Faszában és Gánában 30%-át adja a nemzeti költségvetésnek a támogatás. A Dominikai Köztársaságban ez csak 4%, ami a parlamentet illeti. Mivel a támogatás keveredik a nemzeti költségvetéssel, ezért a teljes költségvetést kell vizsgálnunk, nem csak a támogatást. Tehát amikor a parlament szerepét és hatékonyságát vizsgáljuk, akkor az ex ante, ex post teljesítést is vizsgálnunk kell. Azt látjuk, hogy mind a három országban a parlament teljesítménye gyenge. Azért, mert a jogi és az adminisztrációs korlátozások nagyok, annak ellenére, hogy a költségvetési támogatás óta nőtt a teljesítőképesség. Gánában például az ex-post fázisban egyre javul a helyzet, egyre pontosabbak, egyre aktívabbak, illetve közmeghallgatásokat szerveznek. A Dominikai Köztársaság esetében a hatékonyságot illetően az új alkotmány több lehetőséget ad a parlament számára, és jobban kidolgozott jogi keretet. Úgy láttuk, hogy a parlamentek nem vesznek részt rendszeresen a párbeszédben. Például Gána esetében kifejezetten kérelmezték ezt, de ezt visszautasították, pedig a donorok kérdésére történt. Az interjú során azt láttuk, hogy Burkina Faso-ban a parlamenti képviselőket megfigyelőként meghívták, de amikor megkérdeztük őket, nem tudták, hogy élhetnek ezzel a lehetőséggel, ami azt mutatja, hogy az információ áramlás nem megfelelő. Tehát így például Gánában és a Dominikai közösségben nem tudtak a képviselők a költségvetési támogatásban. Burkina Faszóban tudtak róla, mert ratifikálniuk kell, de nagyon panaszkodtak, hogy az idejüknek csak 5%-át teszi ezt ki. Nagyon fontos, hogy a parlamenti felügyeletet erősítsük a segélyek esetében, de ha nincs egy összehangolt donor megközelítés a parlamentek bevonásával, ez nem elégséges. Ami a számvevő intézményeket illeti. Azt láttuk, hogy egyre erősödött az intézmények szerepe mind a három országban. A dominikai közösségben a függetlenség és a számvevő széktagjait a kongresszus jelöli ki. Gánában és Burkina Faso-ban az időzítés és a minősít, minőség javult. Például 2008-ban Gánában született meg az első ajánló jelentés, amit sikerült a hat hónapos határidőn belül benyújtani a parlamentnek. 2007-ig még csak a 2004-es jelentést vitatták meg. Mind a három esetben gyengék azonban az erőforrások. Ami az intézményeket illeti, nem vonják be őket megfelelően a döntéshozatalba. mint három országra igaz, hogy nincs megfelelő információáramlás, például a Dominikai Köztársaságban. A pénzügy minisztériumból kaptuk meg a dokumentumot mi, ugyanakkor a számvevőszék pedig meglepődött ezen, hogy van egyáltalán ilyen dokumentum. Nem tudtak erről semmit. Aztán a párizsi nyilatkozatnak megfelelően a nemzetközi számviteli rendszereket erősíteni kell. Ez azonban a kapacitásuktól függ. Például Gánában a donorok támaszkodhatnak a jelentésekre, de a Dominikai Köztársaságban pedig nem, és ott a számvevőszék panaszkodott is a helyzetet illetően. Ami a belső számviteli intézményeket illeti, túlságosan közel állnak az államhoz, így kétséges, hogy mennyire független ellenőrző mechanizmus. Megvizsgáltuk a polgári társadalmi szereplőket is. Nagyon fontos kiegészítő szerepet játszanak. Azt láttuk, hogy mind a három országban a civil szervezetek és a média egyre erősebb szerepet játszik a költségvetési ellenőrzésben. Például a nyomonkövetésben, az adóbevallásokban és a parlamenttel való együttműködésben. Javították a nemzeti ellenőrzési mechanizmusokat, és nagyban fog, függ ez attól is, hogy hogyan működnek egyet. Például Gána esetében láttuk, hogy amikor a számvevőszék szerepét erősítették, akkor eredményesebb lett a folyamat. Tehát egy intézmény magában nem elég, a szinergia nagyon fontos. Ami a donor értékelést illeti. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi ez a PEFA. A PEFA-t donorok dolgozták ki, hogy felügyelhessék a költségvetési rendszert, és értékelést végezhessenek. Mind a három országban létezik ez a PEFA keret. De néhány esetben úgy tűnik, hogy ez nem hatott ki a rendszerre. Például a Dominikai Köztársaságban a D-minősítést kapták minden esetben, ennek ellenére megkapják a támogatást. Ez azért létezhet így, mert egész dinamikus értékelési rendszert használ az európai közösségek, és ez automatikusan nem zárja ki azokat az országokat a támogatási rendszerből, amelyek hajlandók a reformra, és megvalósítani ezeket. Ezen kívül nincsen az elérhetőség és a PEFA között közvetlen összefüggés. Inkább a reformra koncentrál a támogatás. A PEFA-tól eltekintve nincsen kötelező felülvizsgálat. Ezen kívül a kontrollmechanizmusoknak a definíciója nem megfelelő, nem említi meg a parlamentet, a polgári társadalom résztvevőit. Tehát ez itt a beszámoltathatósági séma. Látjuk, hogy a donorok a belső körre koncentrálnak, technikai és administratív körülményekre, míg a külső kör a parlament és a polgári társadalom bevonása alig történik meg. Ami a negyediket illeti, a donor feltételességet, nagyon ö, nagy figyelemmel követik a donorok a teljesítmény értékelő kereteket, az úgynevezett pafokat. Ezen kívül a kapacitás építés nagyon fontos a parlament és a számviteli intézmények esetében, és ez javuláshoz vezetett nagyon sok helyzetben. Az Európai Bizottság eddig nem nagyon lépett közbe, általában véve a világbank jut itt az emberek esé, eszébe, de nem az európai közösségek. A finanszírozás nem kiegyensúlyozott. Például a Dominikai Köztársaság vagy Burkina Faso esetében nem különítettek el alapokat arra, hogy a kontrollmechanizmusokat finanszírozzák. Gána esetében a program 2%-át különítették el a polgári társadalom szereplői számára, és 1%-ot a parlament számára, hogy monitorozó tevékenységet végezzen. De ez sem szisztematikus még. Ezen kívül Gána jó irányba halad, mégis még fokoznia kell ezt a százalékot. Tehát kiegyensúlyozatlan a rendszer. Általában véve azt látjuk, hogy a hazai elszámoltathatóság gyenge még két okból először is. Még mindig a támogatásokat a donorok részéről az administratív és a technikai aspektusokra koncentráljuk, miközben csak marginális szerepet játszik a parlament erősítése, a független média és a civil társadalom. De Rövid távú megoldásokkal nem javítható a helyzet. Ha növeljük a támogatást, attól még a belső helyzet nem válik áttekinthetőbbé belső változások nélkül, mint például ez Burkina Faso esete is mutatja. De a donoroknak el kell kötelezniük magukat, hogy elvárják a nemzeti ellenőrzési rendszerek erősítését hosszú távon. öt ajánlást azonosítottam be. Az első az, hogy a közösségi irányvonalak holisztikus megközelítést alkalmazzanak, és vonják be a monitorozó intézményeket, legalább is horizontális felelősségre vonhatóságot várják el, az állami intézmények felelősségre vonhatóságot, és várják el az úgynevezett vertikális felelősségre vonhatóságot, ezt gyakorolja a polgári társadalom és a polgári résztvevők. Ezen kívül a parlament mindkét felelősségre vonhatóságban fontos szerepet játszik. Vertikális értelemben a polgárok képviselője. Második ajánlás. a nemzeti kontrollmechanizmus megvalósítóit, például a parlamentet, jobban világítsák át, mielőtt a támogatást nyújtják. Ennek része az önértékelés, hogy kereslet alapú legyen, és államilag vezetett. Nagyon fontos a kapacitásfejlesztés. Ez a parlament kapacitásainak értékelésén alapszik, és harmonizált megközelítést kell kidolgozni, miszerint a donorok hogyan járulhatnak hozzá a gyengeségek kiigazításához. Ezen kívül a nyomon követés is nagyon fontos, hogy beazonosítsák a kockázatokat, javulást vagy visszaesést, ezen kívül a kapacitásfejlesztést a bizottságnak jobb egyensúlyt kell találnia a támogatások, segélyek és a nemzeti nyomonkövető mechanizmusok között. Ezek lehetnek nagyon gyengék azokon az országokban is, ahol támogatást kapnak, ezért bizonyos százalékát a költségvetésnek a felelősségre, vonhatóság, beszámoltathatóságra kell elkülöníteni. A parlament teljesítményértékesen nagyon fontos, de tudnunk kell, hogy az indikátorok a transzparencia érdekében minden egyes országban eseti alapon kell, hogy elbírálásra kerüljön ezen kívül. Véleményem szerint a parlamentet és a legfelsőbb számvevőszékeket be kell vonni, az információ áramlást fokozni kell, de ugyanakkor ki kell jelölni képviselőket, például a parlament elnökét, akiket arra kötelezünk, hogy jelentsenek a parlamentnek. Ha ezt nem hajlandók megtenni, akkor éves jelentést kell összeállítani a parlament számára, amely minden releváns intézkedést összefoglal. Gánában azt hiszem két héttel ezelőtt beszámolt arról egy újság, hogy egy multi donoros költségvetési támogatást hoztak rétre, annak érdekében, hogy a donorokat és a támogatottakat összeültessék egy asztalhoz, és a hosszú távú támogatás kereteit kidolgozzák a parlament számára. Ez ugyan jó irány, de meg korai arról beszámolni, hogy sikeres vagy sem. A parlament felé szóló ajánlásaink. A költségvetési támogatást és ellenőrzést be kell illeszteni a már létező keretekbe, például az AKC EU parlamenti gyűlésbe, illetve vonja be az OPPD-t ebbe a folyamatba. Ezen kívül a bizottság jelenleg egy zöld könyvet állít össze őszre ezzel kapcsolatban, tehát az Európai Parlamentnek szerepe az, hogy a költségvetési támogatást illetően ezeket a tényezőket belevegyék az zöld könyvbe. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Görenz úr kért szót. Köszönjük szépen ezt a nagyon hasznos áttekintést. Csak az merül, az a kérdés merül fel bennem, hogy aztán mi követi ezt. Hogyha a bizottság helyében lenne, aki akik tárgyalásokat folytatnak erről a költségvetési támogatásról az országokkal, szigorú körülményeket, akkor felmerül az a kérdés, hogy ismere egyetlen példás, példát is, ahol a költségvetési alkalmazás megfelelő-e, hogyha egy kormány tisztviselő nem megfelelően fizetett. Tehát számíthatnak-e a jó irányításra hogyha ilyenek a körülmények. Ezek a kérdések gyakran merülnek fel ilyen helyzetekben ugyanis. Keller asszony. Um, Köszönöm. Sajnos az első részét nem hallottam az előadásának, mert egy másik ülésen voltam. De megvizsgálva az ön jelentésének a vázlatát. Vannak olyan számok, amelyek nem világosak számomra. Milyen százalékot képvisel az EU támogatása ezeknek az országoknak a költségvetésében. Ezt jó lenne tudni. A másik pedig a trend micsoda növekszik, vagy csökken a költségvetési támogatás ezekben az országokban és így általában az általános trendek érdekelnének. Mivel nem hallottam az első részét az előadásnak, valószínűleg én buta kérdéseket fogok feltenni, de hajrá! Mit gondol azokról a tapasztalatokról, amelyeket ön ezekben az országban összeszedett, és ezek fényében a parlament hogyan teheti jobbá a saját felügyeleti vagy ellenőrző szerepét. Mi működött a múltban, és mi nem? Köszönöm. Neusser úr. Ja, vielen Dank für den äh, umfangreichen Bericht. Köszönöm ez egy eh, rendkívül átfogó jelentés volt, és szerintem hasznos és szükséges is. Amikor az együttműködési, fejlesztési együttműködésről van szó, mindig azt a kérdést kapjuk a polgároktól, hogy mennyire hatékony ez a munkánk. És én azt gondolom, hogy ebben a jelentésben szerepel néhány olyan dolog, ahol a fejlesztési együttműködés hatékonysága megkérdőjeleződik költségvetési segítség rendkívül fontos és hasznos a parlamenti struktúrák kiépítése szempontjából, és azt gondolom, hogy jó úton járunk, de ez mégis csak egy félidős jelentés. A végén azt szeretnénk tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan fog a végén ellenőrizni, illetve mi hogyan fogjuk tudni ellenőrizni a bizottságot. Azt gondolom, hogy ezekkel kell még egy kicsit bővebben foglalkozni. Most pedig a bizottság kap szót. Ki képviseli most a bizottságot? Merci, madame. Köszönöm szépen, elnök asszony. Zsuzsi <clears throat> Koriendez vagyok. E, mi foglalkozunk a főigazgatóságon a költségvetés végrehajtásával, és a kollégám is majd hozzászól ehhez a témához. Először is szeretném megköszönni a tanulmány szerzőinek a munkát, ugyanis ez egy nagyon jó minőségű e, tanulmány. E, tehát a megállapítások helyesek, és a szerzőkkel mi már tudtunk konzultálni, tehát ezt még cseréltünk. És ezért azt hiszem, hogy jó úton járunk. Mint ahogy az előadó is mondta, a bizottság jelenleg a költségvetési támogatáson dolgozik, nem csak, hogy az eszközön magán javítson, hanem belevonni a parlamenteket, és, parlamenteket és a különböző intézményeket is. Különböző témákkal foglalkozunk. Először is a költségvetési támogatás iránymutatásain szeretnénk javítani. A parlamenteknek ugyanis nem biztosítunk elegendő helyet, a nyomon követésben. Tehát most épp ezért megpróbáljuk az iránymutatásnak a reformját végrehajtani, és a különböző szereplők feladataival is foglalkozni, nem csak a kormányokéval, hanem a többiekkel is. Egy másik nagy jelentős terület, amelyen már elkezdtük a munkát. Ez a zöld könyv. Lesz alkalom majd az Európai Parlamenttel erről eszmét cserélni, azért, hol a, azért, hogy a jelentésnek a fontos megállapításait e, belevehessük e, ebbe a zöld könyvbe. Biztosíthatom önöket, hogy a zöld könyvben eh, benne lesznek ezek a fontos kérdések, és szeptember-októberben majd vitát kezdünk ezekről. Nos, maga a jelentés tartaná, tartalmában tartalmazza a e, tényeket, és nyitottak vagyunk a szerzőkkel tovább is eszmét cserélni, vannak olyan kérdések, amelyeket érdemes áttekinteni e, az adatok alapján. Például, amikor a bizottság, a parlament e, szerepét illetően a kollégáim majd e, számokat is tudnak biztosítani a támogatások hatékonyságát illetően, mert egyelőre ezek nem kapnak megfelelő láthatóságot. Ugyanakkor az alapvető kérdés a gazdaság irányítás és a politikai irányítás kérdésen. A gazdaság irányítása foglalkozik a jelentés, és a parlamentnek a szerepe itt nagyon jelentős. De a politikai irányítás nélkül nem történhet meg. A parlamenteket támogatni kell a költségvetési ellenőrzési szerepükben, de a parlamenteknek a politikai szerepét a többi állami szervnek el kell ismerni. Ez egy nagyon fontos szempontja lesz a vita során, egyrészt a gazdaság irányítás, másrészt a politikai irányítás kérdéseiben, ahol alapvető elvek is felmerülnek a különböző partnerségi kapcsolatokban. Ezek az olyan kérdések, mint a demokrácia, az emberi jogok kérdése. Az egyik nyilvánvalóan támogatja a másikat, de mi olyan környezetben dolgozunk, és most nem akarok itt országokra mutogatni, ahol vannak hiányosságok az irányítás kérdésében. Nyilvánvalóan nem a költségvetési támogatás fogja a választ megadni, hanem a nyolcadik cikk körül meg kell a politikai párbeszédet erősíteni, és ezt kell a partnereinknek is megmondani. A másik fontos szempont, és ennek a technikai rész, részleteiről beszélhetünk, ez az ajánlásoknak a területe. Nyilvánvalóan egy olyan párbeszédet kell folytatni, amely bevonja a nemzeti parlamenteket, a civil társadalmat, stb. Ugyanakkor figyelni kell hogy arra, hogy ne csak megfigyelői szerepet játszanak a, a parlamentek, tehát passzív szerepet. Említették Gána példáját, ahol pont az ellenkezőjének kellene történni, tehát hogy a nemzeti parlamenteknek is az adományozókkal kellene tárgyalni, vagy nekik kellene kezdeményezni. Ugyanis, ha nem ez történik meg, akkor a végrehajtó a hatalommal való tárgyalások során ez a végrehajtó hatalom fogja a vezető szerepet játszani. Van még egy szempont, a százalékokat illetően, hogyha mi egy bizonyos tevékenységre vagy ágazatra szeretnénk összegeket fordítani, akkor ennek lehet, hogy nem várt hatásai lesznek. Itt megpróbálhatnak összegeket bizonyos miniszterekre, vagy, vagy területekre, ágazatokra koncentrálni az arbitrás során, de nyilvánvalóan figyelni kell a parlamenteknek arra, hogy az adományozóknak a pénzei valóban oda érkezzenek, ahova szánták őket. Nos, tehát, mint ahogy mondtam, ez a különböző dokumentumban, akár a zöld könyvben is megjelennek majd. Akkor most a kollégám veszi át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány megjegyzésem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban. A jelentős, különösen a, a lényegi része nagyon érdekes, és nyilván segíteni fog e, a mi munkánkban is. A e, főigazgatóságban egy jelentős változtatást szeretnénk a munkamódszereinkben eszközölni. Három megjegyzésem lenne. Először is valóban létezik E, támogatás, jogalkotási támogatás a bizottság részéről sok országban. A probléma ezzel kapcsolatban, és ezzel foglalkozik a jelentés is, hogy a bizottság számára nehéz e, a jogalkotási oldal felé fordulni, nyilvánvaló módon e, e, és figyelembe kell venni a különböző külső ellenőrzési szerveket és a számvevőszéket is. Tehát e, az ellenőrzés és az elemzési készség szükséges, képesség szükséges a költségvetési ellen, elemzésre. a belső iránymutatások alapján e, valóban a parlamentek szerepe nem nagyon jelentős. Ugyanakkor, és a kollégáim itt mögötten tanúsíthatják, hogy e, most e, olyan iránymutatásokat dolgozunk ki, amely a végrehajtó hatalmat támogatja a költségvetési kérdésekben. Tehát jelentős munka folyik, amelyek az elkövetkezendő hónapokban felgyorsulnak. Minden szinten fontos lenne, a jelentés tervezettes kapcsolat, tervezettel kapcsolatos vitát e, élénkíteni a parlamenttel karöltve. És más eszközöket is igénybe venni azért, hogy valóban gyakorlati eredményeket érhessünk el, és világosá váljon, hogy a költségvetési főigazgatóságnak mi a célja. Nos, akkor összefoglalásként az előadó kap Thank you for uh, the Köszönöm szépen a kérdéseket. Először a kondicionalitást, illetően erre szükség van, muszáj, ez a kockázatelemzésnek az egyik legfontosabb tényezője. De megvizsgáltuk azt is, hogy a parlamenteket hogy lehetne bevonni. Ezért mondtam, hogy esetről esetre kell ezt elemeznünk. Hogy így vizsgálják meg a kondicionalitást. Ami a külső felelősségre van hatóságot illeti. Gyakorlatilag itt egy állami finanszírozást nyújtunk. A kérdés azonban az, hogy a kondicionalitás van-e olyan erős, mint a helyi beszámoltathatóság, a hazai. Azt láttuk, hogy nem. Tehát mit tehetünk annak érdekében, hogy javítsunk ezen a helyzetem? Ezt figyelembe kell vennünk. Az Unió a költségvetési támogatásnak az egyik legnagyobb nyújtója. Az említett három országban azt láttuk, hogy csökkent kicsit a támogatás. Nem tudom miért a válság miatt, de más országban is tapasztalható ez szerintem, erre szeretnénk választ kapni. Ami a parlament szerepének erősítését illeti, nem erre koncentráltuk. Ezért van az, hogy a mellékletekben viszont összefoglaltuk a hatékony parlamenti szereperősítésnek az irányvonalait. Megállapíthatjuk, hogy a kapacitás hiányt illetően nagyon fontos, hogy a parlamenterek jobban megértsék a költségvetést. Amikor parlamentekről beszélünk, nem ugyanarról beszélünk minden országban. Például vannak olyan parlamenterek bizonyos országokban, például Nigériában, ahol az egyik parlamenti képviselő még olvasni, még írni sem tud. Tehát nagyon fontos, hogy a parlamenti költségvetési bizottságokban szektorális lebontást alkalmazzanak, például melyik területen nemek szerinti megosztás, és így tovább. De nagyon sok országban erre nincs kapacitás, úgyhogy nagyon fontos, hogy a donorok itt segítsenek. A közmeghallgatások, ez nagyon fontos. Gánában például jól működik, a parlament reputációja egyre nő. A dominikai köztársaságban a nyilvános meghallgatások folynak, de mégsem hatékonyak. Mert a parlamentnek és a számvevőszéknek olyan rossz a híre, hogy senki nem megy el ezekre a meghallgatásokra. Tehát igazából nem lehet azt mondani, hogy uniform megoldást alkalmazhatnánk. ami a parlament szerepének erősítését illeti. Az egész költségvetési folyamatban nagyon fontos, de félrevezet ez, hogyha azt gondoljuk, hogy a kormányok korruptak, a parlamentek pedig nem. Ez nem fekete-fehér. Itt harmadik szereplőket is be kell vonni, civil társadalmat, médiát. Nagyon fontos, hogy a polgárokat bevonjuk, hogy beszámoltathassák a kormányaikat. Nagyon fontosak ezek a mechanizmusok. Ezeken még dolgoznunk kell. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Egy kis történetet szeretnék elmesélni. egy 125 ezres városkában egy parlamenti előadást tartottam, tanfolyamat. Nem régen olajat találtak, és a parlament figyelmét szerették volna felhívni a jövőre. Két kérdés volt az előadás vélen. E, az egyik az volt, hogy Zsoli asszony e, hogy gondolja, hogy mi leszünk az elsők, akik nem leszünk gazdagok majd ebből, nem gazdagszunk meg ebből a természeti erős forrásból? E, tehát ez szerintem azt mutatja, hogy a parlamenti ellenőrzésnek még nagyon hosszú a története, és a saját magunk ellenérzése és a számvevőszéki ellenőrzés is nagyon fontos. Most pedig jön a kilencedik napi rendi pont, ez pedig a közös delegáció látogatása a DEVE AFET Bölcs, tehát Költségvetési Bizottsági látogatás május 24-e és 28-a között Izraelbe és Palesztinába. Tudják, hogy 30-án, 31-én történt a támadás, amely különleges vonásokat biztosított a látogatásunk számára. A küldöttségnek, a közös küldöttségnek a látogatásának a célja az volt, hogy ott helyben értékeljük a politikai és humanitárius helyzetet, és megvizsgáljuk az Európai Unió pénzügyi hozzájárulásának a hatását. Az Európai Unió, Unió az egyik legnagyobb adományozó Cisjordánia számára. Ö, több mint 500 millió eurót adunk ugyanis segítségül. E, egy jelentést is kiadtuk ezzel kapcsolatban, és azt javaslom, hogy most ezt röviden e, szóban összefoglalja, utána pedig megadjam a szót a hozzászólásoknak és a kérdéseknek. Akkor beleegyeznek, hogy 10 percben beszéljek erről a látogatásról? Jó, rendben van. Először is fontos megállapítani, hogy Cisziordániában 2009-ben jelentősen növekedett a GDP 6%-ban, eh, ez pedig az izraeli korlátozások enyhülésének köszönhető, ugyanakkor a palesztin hatóságnak az erőfeszítésének is az, a, az kormányzás, a biztonság, a jogállamiság területén. Hogyha ezt a kivételes növekedési arányt folytatni szeretnék, akkor a C zónában jövőre lépéseket kell tenni, és az Európai Uniónak meg kell nyitni a piacokat, hogy segítsék a palesztinokat. A tárgyalások során, amelyeket fajad miniszterelnökkel fogla, folytattunk, nyilvánvalóvá vált, hogy a palesztin államnak 2011-re fent kellene állni, és ez az általunk nyújtott költségvetési támogatás tól is függ. Ez, ez egyfőre első támogatást illetően a legjelentősebb. Hogyha 2011-ben valóban működik majd a palasztin állam, akkor a támogatás nagy részét olyan projektek támogatására kellene fordítani, amely a e, magán szektorban e, e, segíti azokat a megoldásokat, amelyek a kormány tisztviselőkkel fizetését lehetővé teszi. Nyilvánvalóan, hogy nagyon fontos, hogy Izraellel együtt lehetővé váljon, hogy a palesztin intézményeket felállíthassák, de nagyon fontos, hogy a béketárgyalások létrehozzák a két államot. És a miniszter elnöknek a megközelítése csak akkor lehetséges, hogyha a megszállásnak véget vetnek. Bennünket megdöbbentetett, hogy milyen erőszakos a légkör. Ugyanis a fal Kelet-Jeruzsálemet elválasztja a Cisziordániától. És ez tulajdonképpen lezárja az az utakat, és a palesztinok számára külön utakat biztosít, és az út mellett ott a fal. Tehát a maga a táj is azt mutatja, hogy itt nem a békét építik, hanem egy apartheid államot. Aztán közülünk kilencen Gázába, a gázai óvezetbe mentek. Talán emlékeznek arra, hogy az izraeliek nem e, engedték meg, hogy az izraeli e, oldalról lépjünk be a gázai övezetbe, tehát Kairóba kellett mennünk, és úgy átlépni. És a gázai találkozó egy sok volt számunkra a táj maga is mutatja e, a blokknak és a bombázásoknak e, a e, jeleit. Az iskolák 80%-át nem tudták újra építeni, és a csatornákat is tönkretették a bombázások, tehát a szennyvíz az közvetlenül a tengerbe folyik, tehát egészségügyi kockázata is van és azt is láthatjuk, hogy a fekete piac mennyire virágzik. Gázában mindent meg lehet találni, és hatalmas a kontraszt az ENSZ újjáépítési programja szerint, akik 12 ezer lakást építenek a táborokban érő palesztinok számára, de nincsen cement ezekre a projektekre, pedig az adományozók finanszírozzák ezeket a, a projekteket. Tehát az ENSZ projekt és a, a most épített Hamas által épített épületek között. Az elsőnél ugye is a fekete piacon kell beszerezni a cementet. Beszerezni. Aztán a gázai palesztin banknak a képviselőjével is találkoztunk, és elmagyarázták, hogy a gázai banki tevékenységek helyzete milyen, E, és e, ugyanis a, a profit az a cisjordániai tevékenységüknek köszönhető, és nem a gázainak, tehát elmenek, kimenekítik a e, pénzeket. Tehát mindezek olyan kérdések, amelyekre nem gondolunk. Tehát a bizottság kiszámította azt, hogy ez a blokk, ez a, ez a blokkád mennyibe kerül körülbelül 514 millió euróba, és az infrastruktúra projektekben tizen, számára ez 12 milliót jelent, tehát ezek hatalmas veszteségek mindenki számára. Jelentős találkozókat ö, ö, folytattunk az unrával, aztán az iskolák helyzetét is áttekintettük. Az unrá, ugyanis az, e, a, az általános iskolai oktatással foglalkozik. Minden évben növekszik az iskolában lépő gyerekek száma, ugyanis a 18 éven aluliaknak a száma 50% és egyre növekszik minden évben ugye mivel nincsen cement, nem tudnak új iskolákat építeni, új osztályokat építeni, és nincsen elegendő pénz ezek mellett még arra sem, hogy a tanárokat fizessék. Tehát a blokádnak köszönhető mindez, de az euró értékének a csökkenésének is. Tehát nagyon katasztrofális a pénzügyi helyzet, és ezért új támogatásokra van szükségük. A területi folytatlanság hiánya a cisjordániai és a gázai palesztinok számára nem mutat jövőt, ezért fontos, hogy a 2005-ös folyosók újra megnyíljanak. Pénteken reggel a delegáció egy sajtótájékoztatót tartott. Ekkor még nem történt meg a támadás, és mindazok, akik Gázába mentek és Jeruzsálemben maradtak, azt kérték, hogy a blokádot azonnal szüntessék meg. De aztán az események maguk is megmutatták, hogy politikai szempontból mennyire fontos ez a kérdés. A sajtos kommunikáció közlemény felhívta Európát a politikai fellépésre is és a küldettség tagjai közötti egyhangú egyetértés alapján kidolgoztunk egy állásfoglalást, amely a blokkád megszüntetését követte és ezt múlt csütörtökön a parlamentnél is felolvasták, és a különböző bizottságok tagjai közötti egyetértés a jövőben is nagyon fontos lenne, hogy ezt az egységet mutassuk. Zhang Yint az UNRA képviselőjét meghívtuk, hogy látogasson el hozzánk július 5-én. Ez egy a másik két bizottsággal együtt tartott ülés lesz. És Fájad miniszterelnök úr is eljön majd július 13-án. Tehát Kérem jegyezzék meg ezt a két eh, de két dátumot, amely első alkalom, hogy a három bizottság együtt tartson egy ilyen ülést. Tehát szeretném az Európai Unió politikai szerepét hangsúlyozni. Ugyanis eh, mi vagyunk az első támogatája a palesztin hatóságnak, és Izrael első kereskedelmi partnerei. Ugyanakkor éles az ellentmondás e között, és a, az Európai Unió a béke folyamatban ból hiányzó léte között. Tehát úgy tűnik, hogy az Európai Uniónak nem kell félnie attól, hogy feltételeket szabjon a helyi szereplők és a kvartettel szemben. Ezért azt kérjük, hogy az Európai Unió diplomáciai kezdeményezéseket tegyen. Mondtam már, hogy elkezdődött a blokkád felszámolása, és fontosak az Európai Uniós más partnereknek a e, kezdeményezése, e, hiszen fontos, hogy figyeljünk arra, hogy konkrétan is megtörténjen a blokkád megszüntetése, hogy megnyissák a piacokat az áruk e, előtt, és ne eh, az áruk eh, tiltására koncentráljunk, hanem arra, hogy mi a megengedett. Ezen kívül a kvartetten belül is eh, figyelni kell a részvételünkre, és értékelni azokat az értékeket és eredményeket, amelyeket a kvartett ért el ugyanis az ő missziójuknak egy részét mi finanszírozzuk. A 2009-es decemberi tanács következtetései Jeruzsálemre egy stratégiát javasolt azért, hogy a lakosok életminőségén javítson, és a muzulmán és a keresztény eh, lakosok helyzetével foglalkozzon a keleti, keleti rezsálemban egy oktatási, eh, egészségügyi, művészeti és a többi pro, pro, projekteken keresztül, és a helyi eh, irányítás kérdésével is foglalkozzanak. A Lisszaboni szerződésnek a hatályba lépése lehetővé teszi, hogy egy következetesebb és ambiciózusabb politikát folytassunk, és a főképviselő hatékony diplomáciai eszközzel nyújtson gazdasági segítséget és eszközöket, és Európai Uniós képviselőt küldjön ebbe a régióba. Végül annyit szeretnék mondani, hogy egy hogy ritkán olyan sikeres egy delegáció látogatás, és vonhat le ilyen nagy tanulságokat, amely ilyen erős egyetértést hozhat létre a különböző frakciók és szakbizottságok között. Tehát ez egy nagyon jelentős eh, küldöttségi munka volt, és azt javaslom, hogy a főképviselő és a bizottság eh, eh, nyomon kövesse az ajánlásainkat. Köszönöm. On, on m'informe que le groupe de Nos, most jött egy látogatott csoport. Éppen most mondták nekem, hogy a látogatói csoport, amely belépett a terembe, Sri Lankai újságírók csoportja, üdvözlöm Önöket, hogy részt vegyenek az ülésünk végén. Cashman úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. hadd mondjam el, hogy ez a látogatás éppen idején való. Most olvastam a jelentést, amit előkészítettek számunkra, kicsit lehangoló. Úgy tűnik, hogy két államnak vagyunk tanulni, mind a kettő úgy érzi, hogy megtámadták. Az egyik úgy érzi, hogy agresszívan kell ezt lereagálnia, a másik pedig passzívan ellenáll. Ez nagyon furcsa egyenlőtlenséget okoz, és nem is értem egészen, hogy mi az oka, de aggasztónak találom, és a bizonyítékok is ezt mutatják, hogy a civil szervezeteknek be kell számolniuk bármilyen külföldről érkező közsegélyről, állami segélyről, ez bele, ebbe bele tartozik az EU támogatás is. De a magántámogatásokról nem kell beszámolni. Ez úgy tűnik nekem, hogy ez egyfajta cenzúra, és a civil szervezetek ellehetetlenítése. Ezen kívül nagyon érdekesnek tartom azt a vitát, hogy Izrael zsidó állame, vagy több etnikai csoportból áll. A Knessetben is eltérnek a vélemények ezt illetően. Ezen kívül kicsit rémisztőnek tartom, hogy a Knesset tagjai azt gondolják, hogy az újabb telepek létrehozása nem fenyegeti a palesztinok életét. Úgy tűnik, mintha egy más bolygón laknának, és úgy gondolják, hogy a tetteiknek nincsen következménye. De még folytathatnám a végtelenségig, szerintem ez egy nagyon érdekes jelentés. Szeretném hallani, hogy önnek mi volt a benyomása. Hogy a flotta támadásnak volt-e politikai hatása akár a Knessetre, akár a palesztin hatóságokra, volt -e ennek döntés következménye, és van-e lehetőség annak, hogy politikai egyességet kössön a két oldal? És a palesztin oldalt egységesen képviseljék ebben az egyezményben. Ezen kívül. Muszáj ezt a szót használnom. Ez az apartheid rendszer, ahol bizonyos rétegeknek nincsenek bizonyos jogai. Ha ezt nem, ezzel nem emeljük fel a szavunkat, és nem vetjük be a befolyásunkat, ha nem szólítjuk fel őket nemzetközi területen, akkor elfecséreljük azokat a beruházásokat, amiket Palesztinában és Izraelben végzünk. De köszönöm a kitűnő jelentést és köszönjük a beszámolóját. Mr. Neusser, you have the floor. Neusser úr. Ja, Frau Vorsitzende. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönjük a beszámolóját. Lenyűgöző volt, és ugyanakkor nyomasztó is. Egyértelművé teszi, hogy Izrael nem lép előre, hanem évek óta ezt a politikát folytatja, ez a telepekkel és a betelepítésekkel is nyilvánvalóvá válik, hogy egyre agresszívabb lesz az izraeli politika. Nem csak a gázövezetben, nem csak ott van probléma, hanem a telepesekkel kapcsolatban folytatott politikájukkal. A kvartett és az Európai Unió te- tehetetlenül nézi ezt. Tegnap megint történt egy incidens. A német fejlesztési segélyminiszternek megtagadták azt, hogy Izraelből belépjen a gázai övezetbe, pedig ott egy víztisztító rendszert épít Németország, és a miniszter sok mindent lehet mondani, de nem Izrael ellensége, pontosan, hogy a Német-Izrael Baráti Társaságnak az alelnöke. Úgyhogy én azt gondolom, ez megint csak azt mutatja, hogy Izrael mennyire elizolálja magát. Mit tehetünk mi, mint Európai Unió? Én úgy gondolom, hogy a palesztinok meghívása ide Brüsszelbe egy fontos üzenet lenne ezen kívül további látogatásokat eszközölhetnénk a gázövezetbe és Cisordiániába is. Több lehetőséget egyszerűen nem látok. Már mondtam, hogy ez egy nagyon nyomasztó jelentés. És egyszerűen nem látok alternatívát. Monsieur Vagel, you have the floor. Vagel úr. Very much. Vidno, kader imam povedati nekaj, kar... Köszönöm. Amikor um, valami olyasmit akarok mondani, ami mögött érzelmek vannak, akkor általában az anyanyelvemen szoktam fogalmazni. Úgy tűnik, hogy ez a jelentés tényleg nagyon jól sikerült, és uh, tükrözi azokat a, az előkészületeket, a tényleg alapos előkészületeket, amelyeket az elutazás előtt a delegáció megtett, nagyon alaposan és gondosan választották ki a tárgyalópartnereket, és mivel én magam is részt vettem ebben a delegációban, sőt a delegáció azon részében is, amely Gázában is járt, azért hadd hangsúlyozzam a következő dolgokat. Palesztinában, Izraelben és Gázában nagyon jó képviselői tevékenykednek a nemzetközi közösségnek. Nagyon jól be tudták mutatni a valós helyzetet ott a terepen. És itt most különösen az OCSA, illetve az UNVRA-nak a e, képviselőire gondolok. Ez, e, ezt, e, ezt én tényleg örömmel őrzöm meg ezeket az emlékeket. Nagyon is egyetértek önnel, elnök asszony, abban, hogy nagyon jól időzítettük ezt a látogatást. Szinte drámai események ben vehettünk részt, és úgy tűnik, hogy sikerült befolyásolnunk azt is, ami a flotilla elleni támadás után történt. Az Európai Parlament, az Európai Unió és eh, a sajtó, valamint a nemzetközi közösségben eh, közösség számára tudtunk hiteles információkat nyújtani, és így sikerül jobban képbe helyezni a palesztin-izraeli viszonyt. Cashman úr felvetett egy kérdést, amely egyébként szerintem nagyon jogos. Szerintem is használhatjuk azt a kifejezést, hogy apartheid. Azok közülünk, akik részt vettek ebben a misszióban, ebben a küldetésben. E, nagyon is úgy láttuk, hogy ott egy apartheid alakul ki. Én magam írtam cikkeket, és használtam az apartheid kifejezést a cikkekben. Nem apartheidről van ez szó akkor, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az élet, eh, élete elképzelhető úgy, hogy fizikailag elhatárolja magát mindenki mástól, aki azokon a területeken él, hiszen mindenből épít másikat, épít eh, egy új úthálózatot, új játszótereket, eh, és úgymond különböző levegőt szív, mint az embertársai, a szomszédai, akikkel egyébként együtt kéne léteznie, én azt gondolom, hogy ez, ez tényleg egy nagyon rossz képet vet Izraelre. Izrael nem fog biztonságos országgá válni azzal, hogy elszeparálja magát mindenki mástól, falat húz maga körül, és diszkriminatív politikákat alkalmaz. Én egyébként nem vagyok különösebben kritikus, különösen nem ellenséges Izraellel szemben, noha az izraeli diplomácia azt gondolja rólunk, itt egyes kollégákról, hogy mi ellenségesek vagyunk velük szemben. Engem azért aggaszt ez a dolog, mert modern megközelítés nélkül, másfajta megközelítés nélkül sosem lesz béke, sem ott, sem máshol, ahol továbbra is új konfrontációkat szül a meg nem oldott izraeli-palesztin probléma, beleértve például terrorista támadásokat is. Én úgy gondolom, hogy delegációnknak ez a látogatása, a három eh, szakbizottságból összeállított delegáció látogatása tényleg jól időzített volt, és egyetértek a bizottságunk elnök asszonyával, abban, hogy sikerült nagyon szépen kiegyensúlyoznunk a delegációnkat, most tekintet nélkül arra, hogy ki milyen politikai hátterű, vagy ki milyen szakbizottsági hátterű volt ebben a delegációban, és én azt gondolom, hogy ennek a parlamentnek és az Európai Uniónak így kell működnie, így kell hozzáadott értéket teremtenie, miközben megkísérli segíteni, megoldani a közelkeleti problémákat. Fajad miniszterelnök politikája talán reményt ad azzal kapcsolatban, hogy bizonyos új tényeket is figyelembe kell venni. Az egyik az, az a palesztin állam. Ebben a konfrontatív légkörben remélhetőleg az ő politikája majd jobb idők eljövetelét jelzi, vagy harangozza be. Én ma reggel olvastam egy cikket az izraeli külügyminisztérium volt főtitkárától, aki üdvözölte azt, hogy ki kell kiáltani egy független palesztin államot. Ő azt mondta, hogy ezt persze, és ezért a véleményéért kritizálni fogják majd otthon, de úgy gondolja, hogy csak így sikerül majd méltányos, megfelelő dialógust kialakítani egyfelől Izrael, másfelől a palesztinok között. Két állam, két entitás egy olyan párbeszédet folytat, folytatna, amely emlékeztet egy kicsit az Izrael és Szíria közti dialógusra, amely két állam közti dialógus, és nem pedig egy olyan dialógus, amely úgy jelenik meg, mintha egy belső probléma lenne. Tehát itt van ez a dilemma, és én azt gondolom, hogy ez a látogatás segített bennünket, hogy megértsük ezeket az eseményeket. Egyébként személy szerint én magam nagyon csalódtam a Knessetben, illetve a Knesset képviselőkben, mert eleve csak ketten voltak hajlandók találkozni velünk, mind a ketten ellenzéki képviselők. És ezen nagyon rövid találkozó alatt én is észrevettem, csak azt, ugyanazt, amit ön is, hogy tényleg nem tudják eldönteni, hogy Izrael most egy zsidó állam, vagy pedig Izrael minden polgárának állama. A szlovén alkotmányban úgy fogalmaznak, hogy Szlovénia a szlovének nemzetállama, de 20%-a a népességnek különböző kisebbséghez tartozik. És ezt akartam hangsúlyozni, tudom, hogy most már egy jó ideje beszélek, talán be is kéne fejeznem, és azzal zárnám le, hogy ami ezeket a politikai dilemmákat illeti, volt valami, ami engem megfogott, amikor Ramallahban beszéltünk a választott palesztin képviselőkkel. Feltettük a kérdést, hogy ez a belső kibékülés a, a palesztinok között elérhető-e? Erre azt mondta, hogy igen, el lehet érni ilyen kibékülést, és el lehet kezdeni egy új választási folyamatot, de aztán elismerik-e önök ennek a választásnak majd az eredményét? hogyha szervezünk ilyet. És én azt gondolom, hogy megint ez egy kulcsfontosságú kérdése. Kérdés. Nem tagadhatjuk meg a palesztinoktól azt a jogot, amit szerintünk minden más nép élvez, nevezetesen azt, hogy demokratikusan megválaszthassák saját képviselőiket. És ha mi nem gondoljuk úgy, hogy a palesztinoknak van joguk úgy megválasztani a képviselőiket, mint ahogy az izraeliek megválaszthatják a képviselőiket, függetlenül attól, hogy nekünk tetszenek -e ezek a képviselők, vagy sem. Nos, ha ezt nem engedjük meg, akkor természetesen végső megoldás, vagy végleges megoldás nem található meg. Mitchell úr, önél szó. Well, Madam President. Nos, elnök Én próbálok a humanitárius helyzetre koncentrálni, Izraelben. És bármi kritikám is van az izraeliekkel szemben, ott szeretném elmondani. Az a tapasztalatom, hogyha távolról ordivál az ember valakinek a fülébe, az nem nagyon hatékony. És amit itt elmondunk, néha nem működik. Ezt azért mondhatom, mert tizenéves voltam, amikor Írországban azért léptem be a pártomba, a 69-es események miatt. Ha Belfast egyes részeibe ellátogat az ember, akárhonnan is nézi az ember, akkor is ugyanarról a közösségről van szó. Sok, nagyon sok közös vonása van az embereknek, de mégis van egy választó vonal, a béke van, az úgynevezett békevonal. Lesznek változások de nagyon sokáig tart, még az egyezményektől eljutunk például a Belfasti egyezményig is, és megváltozik a vélemény a 73-hoz képes. Mindenki tudja, hogy szükség van megoldása, mindenki tudja, hogy lesz megoldás, egy kétállamos megoldás. Mindenki tudja, hogy ez kell, hogy legyen a megoldás. Én úgy gondolom, hogy az izraeli legfelsőbb bíróság nagyon független, és nem követi a kormány által diktált politikát, de hogyha megvizsgáljuk a megoldást, lesz egy zsidó állam, és egy másik arab állam. Egy kulturális arab állam, nem vallásos alap állam. Tehát a zsidó állammal kapcsolatban, ami kérdés felmerült, az felmerül majd később az arab állammal kapcsolatban is. Az humanitárius segélyt, illetően azt hiszem, hogy az izraeliak öngolt szereztek maguknak, és figyelembe véve azt, hogy hogy túlreagálták a problémát. De előbb-utóbb foglalkoznunk kell azzal, hogy mi fog akkor történni, hogyha a Hamas humanitárius segélynek tettetve fegyvereket importálnak. Vannak olyanok, akik kihasználják ezt. Emlékszem arra, amikor a DVU miniszterek lemondtak Írországban, ott álltam mellettük, amikor sajtókonferenciát adtak, hogy elmondják az embereknek, és én is elmondhassam, hogy az ír parlament Európai Ügyi Bizottságának elnökeként azt mondták nekem, és elnézést kérek, de nem megyek el az ülésre, ez egy tiltakozás, semmi köze önhöz, de ez az egyetlen módja a tiltakozásunknak. Itt most pedig Paisley úrnak nagyon sok pozitív pontot írunk jóvá, pedig elnökasszony, fernek kell lennünk bármilyen szenvedést élnek meg az emberek, kell, hogy segélyezzük őket. És a másfél millió emberből több mint 8025 év alatti. Mi a jövőjük, hogyha ez tovább folytatódik? Én értem a betelepítés telepesek problémát, nem tudom, hogy lehetne megoldani, de az emberek azt mondják nekem, hogy nem látjuk mi se. Kell egy megoldás a régió számára is. Írországban megtörtént. Líbia rossz üzeneteket küld. Küldött akkor is, amikor az Iránok fegyvereket küldött. És a titkosszolgálatok a másik oldalnak is beszállított, legalábbis ez a hír terjengett, de elnök asszony, örülök hogy ellátogatnak ide azok az emberek, akik a humanitárius segélye kapcsolatban képviselik az ügyet, fejed, elnök úr is hozzászólhat, ez is üdvözlendő. És köszönöm a küldöttségnek is, és önnek is, ennek asszony a jelentését. Ez egy nagyon nehéz helyzet. A humanitárius segély kell, hogy prioritást élvezzen, és utána kell majd a politikai kérdésekkel foglalkoznunk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Deva Köszönöm. Mielőtt visszatérek erre a nagyszerű jelentésre, amit ön itt megírt, hadd ismerjem el, hogy hadd mondjam el, hogy majdnem 40 év kellett ahhoz, hogy a brit kormány a véres vasárnapról ról jelentést ki és elismerje eh, a bűneit, de legalább megtették. Eh, és eh, hadd üdvözöljem itt a vendégeimet Sri Lankáról is. Nos, elnök asszony, azon gondolkozom, hogy lehet, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Más térségekben, ahol humanitárius válság van, úgy tekintjük, hogy humanitárius válság van. Nem keverjük bele a politikát a humanitárius válságba. E, Szudánban például függetlenül attól, hogy Bashir elnökről mi a véleményünk, és a Janjaweedekről mi a véleményünk, humanitárius segélyt nyújtunk a rászorulóknak. Ebben az esetben viszont mindig hagyjuk magunkat csőbe húzni, és belekeverni a palesztin és izraeli fél közötti vitába. Palesztinában egyszerű emberek szenvednek. A mi legnagyobb erősségünk pedig az, hogy amikor humanitárius segítséget kell nyújtanunk, akkor elkülönítjük a humanitárius segítség kérdését a politikai megfontolásoktól. Nem kellene visszatérnünk a Kristalina Orgávához, a biztosasszonyhoz, és kérni azt, hogy, hogy kérje föl a nemzetközi közösséget, közösséget és az izraelieket is, hogy hadd foglalkozzunk mi csak a humanitárius kérdésekkel. Természetesen kellenek majd védintézkedések. Én saját számításom szerint úgy gondolom, hogy az elmúlt évtizedben az Európai Unió 2 milliárd eurót költött a palesztin válság megoldására, de én nem látom, hogy az arab országok is ennyit dobtak volna be a kalapba humanitárius segítség formájában. Csak megfontolásra ajánlom, hogy a humanitárius aspektusokat, a humanitárius kezdeményezést azt azt válasszuk el a politikai problémáktól, és kérjük meg a partnereinket, az izraeli és palesztin partnereinket arra, hogy külön kezeljék ezt a két témát. Monsieur de Rossa. De Rossa úr. Um, Köszönöm, elnök asszony. Először is eh, szeretném önnek megköszönni a jelentését. Én is más ülésen voltam, később értem ide. Én magam is részt vettem ezen a látogatáson. Én vagyok a palesztin delegációnak az elnöke, és eh, előjáróban kifejezném a sajnálkozásomat afölött, hogy jó néhány képviselő amiatt vonult vissza ettől a delegációtól, mert azt gondolta, hogy ez egy izraelenes propaganda küldetés lesz, ezt mondta a külügyi bizottság elnöke is, nem az lett, sőt a szándékunk sem volt soha az, hogy ez egy izraelenes propaganda látogatás legyen, tehát sajnálom, Eh, a, az, a, sajnálom, eh, hogy annak ellenére, hogy én magam ott voltam, Belder úr visszavonta a részvételét, szerintem eh, ő az izraeli delegáció elnöke, társelnöke, szerintem tévedett. Egyébként lehetőséget biztosított ez a látogatás nekünk arra, hogy lássuk saját szemünkkel, hogy mi zajlik ott. Nem kellett most másokra figyelni, illetve másodkézből hallgatni eh, a, a beszámolókat. Három szakbizottság, DEVE, Költségvetés és Külügyi Bizottság vett részt ebben, eh, illetve az elnöke elvileg a palesztin és az izraeli, a Knesset delegációnak vett volna részt ebben, és én azt gondolom, hogy eh, tényleg az előkészítés is és egyéb is mutatja, hogy mennyire komolyan vettük ezt az egész látogatást. Nem csak a humanitárius dolgokra koncentráltunk, hanem foglalkoztunk a politikai dolgokkal is. Nyilván a külügyi bizottság és a fejlesztési bizottság ugye két különböző dologért felelős, a probléma az, hogy a humanitárius válság Gázában az azért nem egy, nem egy természeti szerencsétlenség miatt kelet, következett be, mint Haiti, hanem politikai döntések következményeként állt ez elő. De ez nem csak az egyetlen katasztrófa, ami sújtja ezt a régiót, hanem van még egy másik katasztrófa, a víz probléma, Gázában is és Cisziordániában is. Eh, a palesztinoknak egyszerűen nincs hozzáférésük a megfelelő mennyiségű és minőségű vízhez, és azt gondolom, hogy ez az emberi jogokat is a legalapvetőbben aláássa eh, az, hogy eh, az izraeliek hogyan irányítják, kormányozzák a cisziordániai területet. Valójában eh, a palesztin hatóság csak 40%-át ellenőrzi Cisziordániának, eh, Izrael pedig 60%-át ellenőrzi eh, Cisziordániának, és a víz, gaz, vízben gazdag területeket pedig kifejezetten katonai körzetként kezelik. Tehát a palesztinok mozgásszabadsága is alapvetően sérül, és ennek következtében a gazdasági fejlődő képessége is nagyon korlátozott ennek a területnek. Hogyha kivennénk a segélyeket, amit az Európai Unió ad, akkor a növekedés üteme, gazdasági növekedés üteme minimális lenne. Ami ott történik, azt nagyrészt az a segély állítja elő, amit mi nyújtunk a Cisjordániában. Ezért is volt fontos, hogy a Költségvetési Bizottság, a Deve Bizottság ezeket első kézből lássák. Én már egyébként évent, én évente egyébként kétszer-háromszor járok arra, és csalódtam, hogy a Knessetből ilyen kevesen jöttek el, Eh, azt hallottuk, hogy 80-an vannak a városba, vagy az épületbe akkor, eh, valami késő éjszakai ülés volt, de csak ketten voltak kíváncsiak ránk, eh, három szakbizottság képviselőire. És én ezt nagyon sajnáltam akkor is. De hát végül is leültünk velük, és és találkoztunk a miniszterelnök helyettessel, illetve a külügyminiszter helyettessel is, és őszintén beszéltünk velük, mint ahogy Salam Fayeddel és a palesztin hatóság embereivel is őszintén beszéltünk, és mi felvetettük Gilad Salitnak a problémáját, és egy csomó más kérdést is. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg egy széles alapokon nyugvó delegációt vezettünk oda, amely eh, kellő információt hozott vissza ebbe a parlamentbe ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Végezetül hadd mondjam el, hogy szerdán este 6 órakor az Emberi Jogi Albizottságnak van egy ülése, egy izraeli emberi jogi szervezet számol be arról a nyomásról, amelyek, amely az izraeli eh, NGO-kra nehezedik eh, emberi jogi kérdésekkel kapcsolatban az izraeli hatóságok részéről. És én azt gondolom, hogy az izraeli nagykövetség is majd eljön. Azért említettem ezt, mert eh, érdekes lesz majd ez is a képviselők számára. Jelenleg egy arab-izraeli Knesset képviselő megfosztanak, vagy legalábbis javaslat van erre, hogy megfosszák parlamenti előjogaitól, mert részt vett a flotillában. E, ott volt a flotillán, a segélyhajókon. És én azt gondolom, hogy nem tehetünk úgy, mint hogyha nem tehetünk úgy, hogy, hogy, hogy most magánba beszélünk, beszélgetünk Izraellel. a blokádot nem oldották volna fel, vagy nem enyhítették volna, ha nem lett volna ez a nagy felháborodás. Sajnálatos, de ez a helyzet. És éppen ezért azt gondolom, hogy nem csak, hogy állásfoglalásokat kell elfogadnunk, mint ahogy múlt héten is tettük az Európai Parlamentben, hanem hanem be is kell tartatnunk azokat az állásfoglalásokat. Itt a tízes bekezdésre gondolok, amely az Európai Unió politikájának átformálására szólítja fel az Uniót, és én azt gondolom, hogy ezt tegyük is meg. A parlament is vizsgálja meg, hogy hogyan lehet ezt megtenni, nem csak a palesztinok érdekében, az izraeliek érdekében is. Köszönöm. Madame Schneeber-Jastram, vous avez la parole. Schneeber-Jastram. Frau Vorsitzende, Elnök asszony, először is szívből köszönöm én is a jelentését. Egyértelművé tette, hogy milyen nehéz a helyzet ebben a régióban. Én úgy gondolom, hogy sokkal többről van itt szó, mint egy humanitáris válságról. Talán ez a német álláspontomat tükrözi, miért traumának éljük meg. Nem szabad provokációval rontani a helyzeten. Ez egy olyan trauma, amit megértéssel kellene kezelnünk. Mind a két oldal nagyon kifejezetten nehéz helyzetet élt meg. A mi helyzetünk most az, hogy ne az extrémistákat bátorítsuk, mind a két oldalon vannak, de mind a két oldalon vannak nagyon józan politikusok is. Tehát ne az extrémistákat erősítsük. A legfontosabb az, hogy Izraelt ne szorítsuk sarokba, ahonnan nem törhet ki a végén. Hagyjuk nyitva az ajtót, a párbeszéddel várjuk meg őket, az, hogy olyan kevés Knesset képviselő áll készen a párbeszédre, egy figyelmeztetés számunkra. Egy figyelmeztetés, hogy nem sokan bíznak bennünk. Ezt a bizalmat ki kell érdemelni mind a két oldalon. Szükség van a párbeszédre, méghozzá sürgősen. Csak itt segíthetünk az embereknek. Ezért kértem szót. Nagyon nehéznek tartom azt, hogy bárkit is meghívjunk. Mind a két oldalt be kell vonnunk a párbeszédbe, ha ez nem lehetséges. Legalább meg kell hívni mind a két oldalt. Köszönöm. Mr. Mitchell? Just very briefly, Chairman, two Röviden, két mondat először, és úgy gondolom, hogy igen, nagyon fontos, és már mondtam is, hogy a humanitárius segélyt kezeljük prioritásként. Ezt már mondtam karácsony előtt és után is. Tehát csak azért, hogy ezt tisztázzam. Ezen kívül azt gondolom -e, hogy a miniszterelnöknek a bocsánat kérése helyén való? Persze, természetesen csak akartam válaszolni erre a kérdésre. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket és hozzászólásokat. Sok kérdés merült fel. és azt hiszem, hogy ennél nehezebb még nem volt az összefoglalás következtetések levonása, hiszen maga a helyzet is bonyolult. Azt hiszem, hogy eljött a pillanat, amikor mindenkinek ki kell lépni a sémákból hiszen 60 év óta nem szembesültünk a valósággal. Két képviselője volt a lakosságnak, akik fogad, hívták az Európai Parlamentnek a képviselőit, akik 500 millió választót képviselnek, és azok a humanitárius segélyhez hozzájárulnak. Tehát, hogyha visszat is utasítjuk a párbeszédet, akkor az azt jelzi, hogy nem vagyunk hajlandók látni, hogy Izrael eh, bezárkózott egy elsziketelt látásmódba. Tehát, hogy nem engedi meg eh, a kvartett eh, tar tar, tár, tagjait és azokat, akik a támogatást nyújtják, az nem csak egy hiba, hanem hogy azt is mutatja, hogy nem értik meg a világot. Tehát, hogy az egész világgal szemben hozták létre az államokat, és azt hiszik, hogy ezt lehet folytatni, eh, anélkül, hogy a világot beengednék. Tehát Számomra azt jelenti, hogy eh, felelősségteljes módon csak azt mondhatjuk, hogy ez őrület. És ahogy Deva ír is mondta, nem mondhatjuk csak azt egyszerűen, hogy ez egy humanitárias segítség. Java eh, asszony megmondta már, hogy Európának eh, a felelősséget magára kell vállalnia, és megvizsgálnia kell, hogy melyik a jó megoldás. És köszönöm Mitchell úrnak, hogy megosztotta velünk e, az ír e, hosszú és keserves harcnak a tapasztalatát. hiszen e, valószínűleg neki van a legnehezebb tapasztalata az ilyenfajta konfliktussal kapcsolatban de tulajdonképpen Európa hallgatása és rossz lelkiismerete meg kell, hogy szűnjön már végre egyszer, és tiszteletben kell tartani a, tartatni a határozatokat, és a bal kéznek tudnia kell, hogy mit tesz a jobb kéz, tehát, hogyha telepeket létrehoznak, és jönnek a béketárgyalások, és folynak, az két olyan dolog, amely nem, menthet, nem mehet egyszerre. Tehát Európának nem csak passzív partnernek kell lenni, hanem megfelelő helyet kell elfoglalnia a diplomáciájában, és más partnerek segítségével egy megoldást találnia. A parlamentnek ebben megfelelő helyet kell elfoglalnia, és a főképviselő keresztül a saját cselekvési tervét végre kell hajtatnia a minden rendelkezésre, rendelkezésünkre álló eszköz segítségével. És Deva úrnak azt szeretném mondani, hogy mennyire sajnálom, ahogy nem vett részt a delegációban. Egy magyar képviselő, Bokros Lajos, velünk volt, és osztotta a meglátásainkat. és ő is határozottan kifejtette, hogy egyhangulag kell cselekednünk. Tehát Bokros Lajossal együtt az ECR-rel készen állunk arra, hogy cselekedjünk. Nous avons épuisé les différents points de l'ordre du jour. Je vous rappelle... Nos, akkor eh, ezzel lezárult a ma délutáni ülésünk, és holnap 9 óra 15-kor, nem, bocsánat, 9-kor kezdünk, és 10 óra 15-kor folytatjuk innen. Nos, akkor 10 óra 15-kor találkoznak azok, akik nem koordinátorok, és 9-kor a koordinátor.